colleagues. Good morning, everybody. Let's get started. first point on the agenda is... Kollégák, kezdjük el a 9-es napi rendi ponttal. Az úgynevezett kölcsönösség a közbeszerzésben. Ez nem az első vitája, de az előadó Kaspari úr a munkadokumentumot első részben mutatja be. Úgyhogy adjuk meg neki a szót, hogy megtarthassa ismertetőjét. Megtalálják a kiadott anyagban az írásbeli anyagot hozzá, és aztán pedig a bizottság hozzászólását hallgatjuk meg. Kaspár úr, tessék öné a szó. Ja, hát a Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen hogy ma lehetőséget biztosítottak a munkadokumentum megvitatására. Megkíséreltem ebben a dokumentumban azokat a kérdéseket összefoglalni, amelyek az elmúlt hetekben a viták során újra és újra felmerültek úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságban az a helyzet, hogy vannak olyan tagok, akik a bizottsági javaslatot teljes mértékben elutasítanák legszívesebben, és vannak olyanok is, akik érdemben tartalmilag foglalkoznának a javaslattal. Az eddigi benyomásom a viták során az volt, hogy a 8-as és 10-es cikkeit senki sem kérdőjelezte meg. Ezzel kapcsolatban lényeges nézeteltérés nem volt, hanem a fő figyelmünk a 6-os cikkeire irányult, ahol aztán részletekbe menően még vitát kell folytatnunk. Az elmúlt hetekben felmerült kérdések részben azok voltak, hogy a meghallgatáson nem kaptunk arra választ, hogy az Európai Uniós közbeszerzési piacok mennyire hozzáférhetőek a partnerek számára. Nagyon hálás lennénk, hogyha az Európai Parlamentnek a hatástanulmányokkal foglalkozó részlege foglalkozna ezzel a kérdéssel, és egy hatástanulmányt készítene. Úgy gondolom, hogy ugyanis, hogy eh, végén egy közös alapon kell, hogy szavazzunk el a javaslatra. A másik kérdés, hogyan bánunk azzal, hogy ugye vannak tagállamok, akiknek vannak különböző eh, harmadik országok belül eh, ajánlattevőkkel kapcsolatos rendelkezéseik. Van egy bizottsági javaslat a 18-as preambulum bekezdésben, ami ebben azt kezdeményezi, vagy arra ösztönzi a tagállamokat, hogyha ez a, a szabályozás hatályba lép, akkor a tagállami szabályozások kerüljenek hatályon kívül. Tekintettel arra, hogy az én javaslatom az, hogy az egész témát protekcionizmus támadásnak tekintők számára az legyen az ajánlatunk, hogy az európai rendelet hatályba lépésével a nemzeti szabályozások legyenek hatályon kívül helyezve, és akkor ez lenne a megközelítés módunk úgy összességében arra, hogy az európai kereskedelmi politikát keresztül vigyük. Aztán a kérdés az, hogy protekcionizmus vagy a piacok megnyitása történik-e a bizottsági hatástanulmány alapján, valamint a szakbizottsági meghallgatás alapján. Erre a kérdésre nem igazán tudok végleges választ adni, úgyhogy az én szemszögömből nem lenne helyén való azt mondani, hogy elutasítjuk teljes egészében a bizottság javaslatot. Az én javaslatom az lenne, hogy fontoljuk meg, hogy egy felülvizsgálati záradékot hogyan tudunk bele csempészni a rendeletbe, és ez a felülvizsgálati záradék lenne az ajánlatunk, az alkunk azok számára, akik szkepszissel közelítenek a rendelethez. Ezt próbáljuk ki. A bizottság a rendelet tervezet bevezetésében e, foglalkozott ezzel a felülvizsgálati záradékkal. Jó lehet, aztán később ez a rendelet szövegében, a jogszabály e, szövegében nem e, tűnik fel. A 19-es cikke legyen szerintem. Legyünk tehát tárgyalásra hajlandóak. Az Európai Bizottság nézzük, akkor ugye a tervezetek szerint három évente szeretne egy ilyen felülvizsgálati jelentést benyújtani, és akkor ebben kell már bemutatnia, hogy a bizottságot módosítani kell -e, vagy sem. E három év után e, lesz akkor tehát egy ilyen felülvizsgált jelentés, hat év után pedig egy módosított javaslat. E, nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra, hogy aztán végre megkapjuk a módosított tervezetet, és kapjunk egy szolid vagy pedig kapjunk egy szolid indokolást, hogy miért nincsen szükség változtatásra itt nem feltétlen fenyegetnünk kell a bizottságot, hanem legalábbis motiválnunk kell, hogy ennek a kötelezettségének tegyen eleget. Aztán a vita során felmerült az is, hogy figyelnünk kell, hogy a fejlődő országok a saját gazdasági fejlődésükben ne legyenek korlátozva, ezért azok számára, akik a fejlődő országoknak az érdekeit különösen figyelembe akarják venni, azt ajánlanám fel, hogy a GSP-khez hasonló kritériumot, tehát egy világbanki kritériumot vennénk föl ezek országok számára, hogy melyek azok az országok, amelyek a irányelvnek a hatája alól kikerülnek, hogy ne legyen számukra hátrányos a helyzet. Úgy gondolom aztán a javaslatomnak a fő pontja az ötös pont, hogy hogyan tudunk egy megfelelő tőkeáttételi hatást biztosítani ezzel a szabályozással. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kolléga részt vett ebben a vitában, és különösen a hatos pontról vitatkoztunk. A bizottság javaslatnak a hatos ponttal kapcsolatos megfogalmazása az az, hogy alapvetően maguk kell, hogy eldöntsék, hogy harmadik országokból érkező ajánlattevőket kizárnak-e a közbeszerzési eljárás során. Hogyha pedig jelentkeznek a közbeszerzési eljárásban a harmadik országból származó ajánlattevők, akkor a bizottság döntheti el, hogy kizárja-e őket vagy sem. Az én szemszögömből az a helyzet alakult ki ezzel, hogy nincsen igazán megfelelő működő európai kereskedelmi politika, hanem magukra tagállamokra van bízva az, hogy itt egyedi esetekben eljárjanak. Előfordulhat, hogy hogy a hatos cikke alapján egy bizonyos önkormányzat kizár egy harmadik országbeli ajánlatevőt, egy másik önkormányzat a saját közbeszerzési eljárásán ugyanebből az országból érkező, vagy akár azonos ajánlat tévőt, ajánl, hasonló szolgáltatás vagy árubeszerzés esetén nem zár ki. Tehát itt nem lesz egy egységes, koherens európai kereskedelmi politika, aminek nem lesz megfelelő tőkeátételi hatás. Hogyha az én javaslatom az lenne, hogy a hatos cikket alapvetően hagyjuk benne a rendelettervezetben, de mondjuk azt, hogyha a hatos tízes cikke szerinti eljárás indul, akkor a hatos cikkere hivatkozhatnak az önkormányzatok, és akkor meg kell vizsgálni, hogy az adott harmadik országba származó ajánlatot ki zárhatnak-e vagy sem. Hatos pont, ez arról a kérdésről szól, hogy az ajánlatkérők a 13-as cikkeljel élhetnek-e vagy sem. A bizottsági javaslat az, hogy különösen súlyos esetekben az önkormányzatok harmadik országokból származó ajánlattevőket kivételesen engedélyezhetnek, de pontosan meg kell fontolniuk, hogy az ilyen Eh, az ilyen derogációval az önkormányzatok helyben ne ássák alá a közös európai kereskedelmi politikát. Ez lenne az én beszámolom, várom már előre a vitát. A júniusi ülésig valószínűleg a hatástanulmánynak az eredménye a parlamenti hatástanulmány készítő részlektől meg lesz. Időközben a jogi eh, szolgálatnak az álláspontja is megérkezett. Az én javaslatom az lenne, hogy nézzük ma meg a munkadokumentumot, és júniusban aztán a két, tehát két másik dokumentumot, tehát a ö, parlamentjogi szolgáltatónak álláspontját és a hatástanulmányt vizsgáljuk meg, és akkor mindezek alapján lehető leghamarabb készítsük el a jelentés tervezetet, összességében azt mondanám el, hogy a munkadokumentumomban megpróbáltam minden fél felé megfelelő ajánlatokat tenni, azok számára is, akik szkepszisek közelítenek ehhez az egész ügyhez. Itt van a felülvizsgálati záradék, illetőleg a nemzeti szabályozásoknak a hatályon kívül helyezése. Ezek terül, ezeken a területeken próbáltam meg engedményeket tenni. E, azok számára, akik papíron akarták látni ezeket a dolgokat. Harmadik e, e, ajánlatom vagy alkóajánlatom pedig azok számára szólt, akik a harmadik országoknak az érdekeit próbálják meg erőteljesebben képviselni. Nagyon remélem, hogy mindezek által egy széles többséggel fogjuk tudni elfogadni ezt a javaslatot, és a tanácsban úgy látjuk, hogy egyáltalán nincsen, vagy részben nincsen hajlandóság foglalkozni egyáltalán ezzel az ügyel. Nekünk parlamentként éppen ezért a lehető legnagyobb többséggel kellene nagyobb hangsúlyjal lesz az ügyet a, a tanácsnak az asztalára tennünk. Thank you very much for your... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a rendkívül konstruktív ismertetőt a munkadokumentumról. Most Petlange, a szocialista frakció. Daniel. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Dániel. Az általad említett utolsó pontot különösen aláhúznám. Ha abban állapodunk meg, hogy szükségünk van erre a jogszabályra, akkor arról is gondoskodnunk kell, hogy a parlament a lehető legnagyobb eh, többséggel eh, fogadja azt el, és ez különböző, a lehető legkülönbözőbb szempontokat, megfontolásokat figyelembe vegye, és a lehető legnagyobb többséggel tudjuk a tanácssal folytatandó tárgyalásokat megkezdeni úgy, és ott olyan kompromisszum alakuljon ki, amit a parlament támogatni tud. Úgyhogy én mindenképpen azt a megközelítésmódot támogatom, hogy itt a legkülönbözőbb meg, áramlatokat vagy véleményeket keressük meg, és ezeket próbáljuk meg eh, beépíteni javaslatba annak érdekében, hogy esélyünk legyen arra, hogy a tanács felé is engedményeket tegyünk, ajánlatokat tegyünk, és ez a jogszabály az európai jog eh, részeként megszülethessen. Ehhez Véleményem szerint néhány pontot figyelembe kell venni, ezeket említetted, és ezeket támogatni tudom, így például azt a kérdést, hogy a fejlődő országokkal kapcsolatban hogyan tudunk differenciált álláspontot kialakítani. Itt én is úgy gondolom, hogy a GSP kritériumokat kellene alkalmaznunk ezen a területen. Úgy úgy gondolom, hogy ez egy jó megközelítés volt. Úgy gondolom egyébként, hogy a hatos cikkelnek a tízes cikkelje való összekötés az észszerű dolog, így fogjuk tudni biztosítani, hogy ne egy ilyen ronyszőnyeg eh, legyen a végeredmény, amikor az különböző ajánlatoknak vagy ajánlatkérőknek a kizárásáról van szó, hanem egy egységes európai standard alakuljon ki erre a dologra ami a standardeknek a figyelembevételét illeti. Nyilvánvalóan itt a szociális és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen nagyon sok területen a szociális és környezetvédelmi standardeknek a be nem tartása vagy elmulasztása vezet el a versenytorzul, versenytorzuláshoz. A az 59-es cikke esetében ennek megfelelő megfogalmazásmódot kell keresni, talán fogalmazhatunk úgy, hogy a bizottság által lefolytatandó vizsgálatok során ezeket a szempontokat is a vizsgál szempontjából releváns szempontként eh, kezelik. És az ajánlat kérők az ajánlattevők eh, kizárásakor ezeket a szempontokat is figyelembe veszik. Ami a felülvizsgálatot illeti, ezt is támogatni tudjuk. Úgy, úgy gondolom, hogy ez is egy megfelelő engedmény vagy ajánlat. Adott esetben rövidebb határidőt is megállapíthatunk, hogy gyakorlatiasabb legyen a javaslat, és aztán később majd igazíthatunk meg a javaslatot. Ez a tanácsa szemben is egy jelzés, hogy ne a légkalapáccsal haladjon előre, ne elefánt legyen a porcelánboltban, hanem konstruktívan működjön. Aztán itt van az értékhatár kérdése, nem tudom, hogy az 5 millió az a megfelelő értékhatár-e, talán differenciálni is lehetne a szolgáltatások, a felkínált szolgáltatásoknak a jellege szerint, de hát ez egy részletkérdés végső soron, amit a folyamat során kell majd megvizsgálnunk. Ezek voltak az első megjegyzéseim az egyébként véleményem szerint nagyon konstruktív munkadokumentummal kapcsolatban. Um, I don't see any other shadow. Más árnyék előadót nem látok, aki szeretne hozzászólni, de várjuk a további hozzászólásokat. Stördi úr, tessék, itt van, megadom a szót. Igen, elnézést kell, hogy kérjek Emma nevében, Daniel. Ő most nem tud itt lenni. Nagyon kiegyensúlyozottnak tartom a megközelítést, és ma, ha magam nevében mondom, de úgy gondolom, bár nem vagyok benne biztos, hogy a frakcióm is egyetértene. Nagyon jó az elképzelés, úgyhogy nagyon szívesen folytatom ezt a közös munkát, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Hallgassuk meg most a bizottság képviselőjét. Rupert Schlegel mi is itt van a körünkben. Láttam már, korábban, úgyhogy most meg is adom neki a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon elégedettek vagyunk az általános pozitív fogadtatással, illetve hozzáállással, amelyel találkozunk a javaslat kapcsán a vitákban. Kezdettől fogva leszögeztük, hogy nyitottak vagyunk. Szívesen megfontoljuk az itt elhangzó nézeteket. Legyen szó akár a szkepszist legyőző érvekről, illetve támogató érvekről, illetve a fejlődéssel kapcsolatos gondolatokról. Ez a három fő vonal, úgy gondolom. És amit én felkínálhatok, illetve a Márk főigazgatóság részéről, amit a kollégák fel tudnak ajánlani, az az, hogy a javaslatokat igyekszünk megfontolni és beépíteni. Hadd kezdjem azzal, ami már jó ideje elhangzott. Kasperi úr rákérdezett a piac valódi nyitottságára, illetve a hatásvizsgálatra, amitől azt várjuk, hogy egy kicsit világosabbá teszi a helyzetet. Nehéz a dolgunk, úgy gondolom, mert tudjuk, hogy az adatok nem tökéletesek. A statisztikusok nem igazán nézik a tartalmat a versenytárgyalásokon. Tehát azt használjuk, amit jogi oldalról tudunk a kötelezettségvállalások szintjén, hogy az esetleges lehetséges versenytárgyalások esetében mit kínálnak, mit mondanak az emberek. Nem tudjuk, hogy ezek sikeresek lesznek-e, de világos számításokkal előre tudjuk jelezni, hogy a VTO, illetve a kormányzati partnerek mire nyitottak. Tehát ez a jogi jellegű nyitottság, ami lefordítható lehetőségre, de nem közvetlen versenytárgyalási lehetőségekről. És egyetértek itt a szakbizottsággal és másokkal is, más fórumokon. Úgy tűnik, hogy a lehetőség azért nem túlzottan erős így első látásra. És mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes meghallgatni különböző szempontokat, és beépíteni őket, és nem kell minden komponest előre beazonosítani. Tehát ami a papíron létezik, azt nem mindig vág egybe a valósággal. Ezzel meg kell birkoznunk, és egy egyszerű szabályt kell alkotnunk, hogy mondjuk egy 50%-os tartalmi súly bizonyos esetekben komplikálja a képet, de ugyanakkor általánosságban világosnak tekinthető a helyzet, és ebből levonhatunk további következtetéseket is. Aztán a tagállami intézkedéseket kellene a 18-as preambulum bekezdés, illetve az 5-ös cikk fényében világosabban látni. Első reakcióként azt mondanám, hogy az 5-ös cikket kellene viszonylag világossá tenni, leszögezni benne, hogy a tagállamok, illetve mások is csak ilyen értelemben hozhatnak intézkedéseket. A jogászok nyilván támogatják ezt, de politikai értelemben ez nem egy egyértelmű tilalom, tehát hogy a tagállamoknak nem szabad ezt és ezt tenniük. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt tudjuk-e orvosolni, de érdemes megvizsgálnunk a lehetőséget annak, hogy ezt hogy tudnánk továbbfejleszteni. Aztán a felülvizsgálati záradékra vonatkozó javaslatot meghallgatva nyitottak vagyunk. Számos felülvizsgálati záradékkal ellátott jogszabály létezik már is, tehát én úgy gondolom, hogy ez megoldható. A végén az az utolsó kis lejárati záradék, hát nem vagyok benne biztos, hogy működőképes, el kell rajta gondolkodnunk, de fő mondani valóm az, hogy a felülvizsgálati záradék jelen pillanatban a jogszabály javaslatnak nem része. A standard eljárás azt jelenteni, hogy a jogalkotóhoz visszajövünk egy beszámolóval, értékeléssel, bizonyos idő elteltével. Tehát ezt mi kedvezően tekintjük, és készek vagyunk megvizsgálni aztán összetettebbnek látom a fejlődő országoknak a kérdését, az LDC-knek a kizárása, illetve a teljes hozzáférés lehetővé tétele a világ országainak csak egy kisebb részére vonatkozik, tehát én úgy gondolom, hogy az alkalmazásnak a hatája a magasabb jövedelmű, illetve a közepes jövedelmű országok kategóriáját érinthetni a GSP számítások alapján. Nem vagyok benne biztos, hogy a problémás piacok, ahol gondokat látunk, azok ettől ki lennének zárva. Tehát a küszöbnek a megemelése az lehetséges, de nem vagyok benne biztos, hogy a GSP küszöbig el kellene mennünk. A belső egyeztetés kérdése lesz ez, amelyek folynak. Általánosságban ennyit szerettem volna mondani, vagyis a következőt, hogy meg tudjuk vizsgálni. Viszonylag egyszerű a helyzet, hogyha ahhoz tartjuk magunkat, hogy a, a mostani javaslat aránylag egyszerű, minél differenciáltabb megközelítést alkalmazunk, annál nehezebbé válik. Mindjárt átadom a belső piaci kérdések ügyében a kollégámnak a szót, a 6-os, illetve 8-as cikk összefüggéseit illetően, és a tekintetben, hogy a belső piac megfelelő működését hogyan igyekszünk biztosítani. Úgyhogy átadom a kollégának. Köszönöm szépen, Rupert, köszönöm mindenkinek a lehetőséget. Joaquin Unstámely a nevem, és a piaci főigazgatóságon április 1-től én foglalkozom a közbeszerzésekkel. Rupert szavait annyiban egészíteném ki, a belső piac működését tekintve, hogy a közbeszerzésben másfél százalék a határon átnyúló összetevő súlya. Tehát úgy gondoljuk, hogy a piacnyitás lehetősége és a valódi nyitás között azért különbséget kell tenni, és nehéz a tekintetben a számokat helyesen értelmezni. Mert ugyan a határon átnyúló közvetlen kereskedelemnek a súlya másfél százalék, hogyha a közvetett súlyt is tekintjük, akkor azért sokkal szebb a szám, sokkal pozitívabb. A határon átnyúló gyakorlat elterjedtségét illetően és a szakpolitikai megfontolásánk is erre épülnek. Másodszorban világos számunkra az önök szempontja, a nyolcas a tízeshez képesti privilegizálása a hatos helyett. Sajnos úgy tűnik, hogy a tanács viszont pont fordítva gondolja ezt önökkel ellentétesen. A hatosat elviselik, de a nyolcas, tízes összefüggése nem tetszene nekik. Tehát itt nehéznek gondolom a szempontok összeegyeztetését amire készek vagyunk, az a következő. Megfontoljuk, hogy hogyan lehetne egyrészt a hatos, illetve nyolcas és tízes közötti összefüggéseket javítani, továbbfejleszteni. De valószínűleg az lesz a véleményünk, hogy a hatos cikk alkalmazása a nyolcas cikk keretében a vizsgát megindítását tekintve az már túl messze menne, és valószínű, hogy erre piros jelzést adnának a tanács résztvevői, és Ugyanakkor megkereshetjük a módját annak, hogy következetesen összeegyeztessük e- a két rendszert. Ahogy Rupert említette, nagy örömmel fogadjuk, hogy a kezdeményezést támogatják, és szeretnék előrevinni, és a tanács irányába ezt vissza fogjuk jelezni. Egyértelművé tesszük, hogy haladjon az ügy. Köszönöm szépen az érdeklődésüket és a lehetőséget. Álmaida úr, itt a parlament részéről én úgy gondolom, hogy nagyon komoly támogatást tudott elérni. Most a az előadót kérdezem, de előtte még Bert Langen. Azt a kérdést tenném föl csak a bizottságnak, hogy a szociális és környezetvédelmi kritériumok kérdéséről nem szóltak, talán esetleg ezzel is foglalkozhatnának még. Valóban, erre nem reagált a bizottság. Nekem is lenne egy utolagos kérdésem a Markt főigazgatóságnak a képviselőjéhez a hatos cikkelyel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy a tanácsban a hatos cikkely iránt dobognak inkább a szívek, és nem annyira a tízes cikkely iránt. Helytelen, rosszul látom a helyzetet, vagy az a helyzet, hogy a 8-as és 10-es cikkely az az egységes európai kereskedelmi politikának a megvalósítását biztosítja, vagy pedig arra megy ki a dolog, hogy bizonyos szektorokat, bizonyos országokat kompletten kizárjanak az európai közbeszerzésekből. Tehát én a 8-as, 10-es cikket az központi eszköznek látom, a 6-os cikkelyben, elven pedig azt mondja, hogy a 8-as, 10-es cikkely szerinti eljárás nélkül a tagállamok a hatos cikkei alapján kizárhatnak harmadik országból érkező ajánlattevőket. Ez pontosan az ellentét annak, mint amit el szeretnénk érni, e, ugyanis az a helyzet, hogy ezt teljesen széttöredezetté tenné a képet. Minden egyes ország, azon belül minden egyes önkor, önkormányzat, város azt, azt csinál majd, amit akar, persze a bizottság engedélyével, de mégiscsak azt csinál, amit akar. Ennek nem lesz megfelelő e, egységes kereskedelmi politika Európában a, a következménye, hanem gyakorlatilag a saját megfontolásaik alapján kizárhatnak ajánlattevőket. Tehát a kérdésem még egyszer, én nem akarok a tanácsnak olyan eszközt adni a kezébe, amivel gyakorlatilag lehetővé teszik azt a tagállami ajánlattevőt kizárjanak, hanem én egy nyilván a hatékonyan működő Európai Unióhoz a megfelelő hatékony európai kereskedelmi politika és a megfelelő tőkeltételi hatás is hozzá tartozik. Az én kérdésem tehát az lenne, hogy rosszul ítélem meg a helyzetet, vagy pedig sem, és hogyha jól ítélem meg, akkor hogyan jutunk ki ebből a dilemmából? Bizottság, két kérdés. Kérdés volt, mert a nemzeti meglévő jogszabályokkal kapcsolatban volt az egyik kérdés, amely a korlátozásokat érintette a közbeszerzésben. Vannak, van ilyen lista a nemzeti szervekről, amelyek tájékoztatják a parlamentet ezzel, erről a témáról? A bizottsági a szó, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilvánvalóan az érvel kapcsolatban annyit mondhatnék, hogy mi megpróbálnánk az mindenképpen valami rendet teremteni ebben a rendszerben. A a hatos cikk a decentralizációs intézkedések és a közös kereskedelmi politika kérdésében a bizottság figyelembe veszi az egyéni kérdéseket, hogy melyeket vegye be. Figyelembe vesszük, hogy Kaspari úr szerint ez nem elegendő, ugyanis következetlenségekhez vezet. Tehát megpróbálunk nagyobb rendet, következetességet bevezetni a rendszerbe, de nyilván Látha, látjuk azt, hogy a hatos cikknek az eljárásának a célja az, hogy egy gyors és egyénre szabott megoldások legyenek európai szinten, ahol ugye tárgyalásokra, vizsgálatokra van szükség nyilvánvalóan valamilyen fajta vizsgálatnak kell a hatos cikkel kapcsolatban is megtörténnie, és hát egy szervnek ezt lehetővé kell tenni. De a lényeg az, hogy milyen szakpolitika áll e mögött, hiszen minél inkább iget mondunk Kaspari úrnak, hiszen mi magunk is gondolhatjuk úgy, hogy az európai eszköz a könnyebb megoldás, de akkor más területen egy nehezebb helyzetet teremtünk. Épp ezért szeretnénk lassan előre lépni, de minden esetre továbbra is szeretnénk megerősíteni ezt az eszköt, megnézni, hogy meddig mehetünk el. Hát ez lehet, hogy nem csak rajtunk függ, tőlünk függ, hanem majd egy harmadik három oldalú megbeszélésre lesz szükség. A másik kérdés a tagállamoknak a jogszabályait illetően. Nyilván tudjuk, hogy különböző rendszerek léteznek, amelyek nem feltétlenül összeegyeztethetők a közös kereskedelmi politikával. Belgium, Ciprus, Észtország, Magyarország, Olaszország, Nagy-Britannia többek között tesznek bizonyos dolgokat, ez eléggé széttöretezett, vannak amelyek engednek jogorvaslatokat, mások más tesznek, tehát de ezt az információt mindenki elérheti, és én ezt szívesen megosztom önöknek. 90 valahanyadik oldalán van a hatásvizsgálatnak. Tehát ezt a tájékoztatást is megadtuk. Nos, hát ezen a szinten akadtunk el, és aztán majd megláthatjuk, hogy az egyensúlyt hogy tudjuk elérni. De minden esetre, amit a jelentéstevő mondott, az bennünk is visszhangot kelt. A munkahelyi és a szociális normákat illetően nehezebb a kérdés, nyilvánvalóan, a kölcsönösség kérdése merül fel, tehát hogy nyitottak -e ezek a piacok, és hogy van-e más eszköz arra, hogy a foglalkoztatási és a környezeti környezetben megoldjuk a kérdéseket. De jelenleg nem erre koncentrálunk. Majd akkor fogjuk ezt a kérdést megvizsgálni, hogyha már látjuk, hogy a korábbi kérdések milyen eredményt hoztak, akkor majd megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni, de ez nagyon sok különböző kérdést met, vet fel, amely nem, amelyekre nem könnyű választ adni. Mindenesetre vettem, amit mondott, és majd visszatérünk erre. Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadom a szót Kaspari úrnak, Miss Muscardini asszonynak adom meg a szót, aki most érkezett meg, parancsoljon. Igen, elnök úr. az európai konzervatívok nevében szeretnék, szeretném támogatni Kaspari urat, hiszen kiváló munkát végzett, de ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentéstevő kétségei olyanok, amelyeket McLarkin asszony is oszt. És nem hiszem, hogy a bizottságnak a mai válasza ezeket a kétségeket eloszlatta volna. Nos, csak ennyit szerettem volna a kolléga nevében mondani. Jó, akkor lezárom ezt a vitát, Kaspari úr bedanken. Én is szeretnék köszönetet mondani az eszmecserért. Nagyon örülnék, ahogy, elhang, ahogy elmondtam, hogyha eh, a következő ülésen a hatástanulmány, illetőleg a jogi szolgálat álláspontja rendelkezésre állna, és azt meg tudnánk vitatni, azt követően pedig a jelentés tervezetem rendelkezésre fog állni, és amint eh, megbeszéltük, eh, a bizottság részéről érkező jelzésekért különösen hálás lennék. A szociális és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével kapcsolatban nyilván meg kéne beszélni, hogyan lehetne ezeket fölvenni javaslatba. Az általános preferenciarendszer szabályozásnak a kérdését a bizottság jó lenne, ha még egyszer megnézni, és ezzel kapcsolatos dokumentumokat átadná. Köszönöm szépen, és örülök a vitának már előre. Thank you very much. We are making progress. Nagyon szépen köszönöm, jól haladunk ezzel a nehéz kérdéssel is. Most jön a tízes napi rendi pont. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikrekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok. Ez egy agri véleménytervezet. Albert Dess a jelentéstevő itt is van és akkor megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. E vélemény esetében az Európai Parlamentnek és a tanácsnak a rendeletére vonatkozó javaslatról van szó, amely a mezőgazdasági termékek feldolgozásából előállított egyes árucikkekre vonatkozik. Paulo Di Castro kolléga az illetékes előadó, a 43-as és a 203-as Európai Uniós működésről szóló szerződés beli cikke képezik a jogalapját a közös agrár politikában, illetve a közös eh, kereskedelmi politikában ennek a jogszabálynak. Itt a közös kompetenciánk van egyébként a tanácssal. Alapvetően az a cél, hogy a különböző mezőgazdasági termékek eh, esetében a kereskedelmi szabályokat hozzáigazítsa a szerződéshez, és a közös piacszervezést biztosítsa 2014-2020-as időszakra, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását. A következő a véleményünk. A lehető legkevesebb felhatalmazáson alapuló jogi aktust és végrehajtási jogi aktust kell biztosítani véleményünk szerint ugyanis az idők folyamán megmutatkozott, hogy nagyon nehéz a parlamentnek a helyzete, hogyha ezekből eredő vitákat rendezni kívánja. Éppen ezért a bizottságnak a végrehajtási jogi aktusokra és feltámadáson alapuló jogi aktusokra kevés, kevesebb lehetőséget kell biztosítani, és a közös piac szervezéssel való politikai koherenciát is növelni kell. Ezért a jogszabály módosításnak nem 5, hanem 7 évre kell vonatkoznia, ugyanis a közös piac szervezés, tervezés az 2020-ig történik, úgyhogy jó lenne, hogyha ez a jogszabály és a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozna, és ezzel gyakorlatilag akkor összhangban lenne a közös piac szervezése. Mint ahogyan legtöbben tudják, az európai agrárpolitika Eh, az én fő területem, és koordinátora vagyok eh, a közös agrárpolitikának a néppárti frakción belül. Megpróbáltam eh, a bürokráciát csökkenteni és az egyszerűsítést keresztülvinni ezen a területen. Számomra az volt fontos, hogy az Agri szakbizottságban kialakult kompromisszumok más javaslatok esetében más szakbizottságokban is figyelembevételre kerüljenek Úgyhogy ebben a módosító, ebben a véleményemben a bürokrácia csökkentését és a szabályoknak az egyszerűsítését, valamint a politikai koherenciák legnagyobb fokú biztosítását tűztem ki célul. Az egységes piac szervezés nem 2014. január 1-én fog hatályba lépni, hanem 2015-ben technikai okokból az Agri Szakbizottságban az átmeneti dossziénak voltam a jelentéstevő ebben az időszakban, és megmutatkozott ennek a munkának a során, hogy mindenképpen helyi való eh, a hatálynak, az időbeli hatálynak a megfelelő kiigazítása annak érdekében, hogy a bizottság is megfontolt munkát végezhessen, valamint összefüggéstelen szabályozásokból eh, eh, megfelelő egymással összefüggő közös piacszervezési szabályokat és kereskedelmi szabályokat alakítsunk ki. Ebben a technikai jellegű eh, dossziéban nem kívánok túlzottan nagy tudottan elmélyedni, de számomra, mint mezőgazdasági politikus, és nyilvánvalóan mezőgazdások számára is az a fontos, hogy megfelelően irányítsuk a versenyt, és mindenképpen hangsúlyt helyezünk arra, hogy ugye volt egy 2014-es parlamenti határozat, ahol nagy többségen arról döntöttünk, frakciókon átívelően, hogy a mezőgazdaság számára mindenképpen minőségi előre minőségi szempontból eh, várunk külső védelmet. Tehát eh, ez nem azt jelenti, eh, hogy a, tehát ez azt jelenti, hogy az állatvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi szempontok, a szociális minimális követelmények az agrár termékek importja esetében mindenképpen legyenek betartva, figyelembe véve agrárpolitikusként nekünk ez volt a szempontunk, és nem annyira a piacoknak a nyitása jelentett számunkra a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót, Lange úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy alapvetően két problémakör van, aminek nem feltétlen van szorosabb kapcsolata az agrárpolitikával. Az egyik kérdés, ugye, az egyik problémakör az az átláthatóság, a transzparencia kérdése. A most ugye a szerződés következtében a tanácsa szembeni erőegyensúlyunk vagy hatalmi helyzetünk megváltozott, úgyhogy mindenképpen ezt arra kell, hogy használjuk, hogy az átláthatóságot a döntési folyamatokban növeljük, és az Európai Parlament szempontjait a döntési folyamat során erőteljesebben megjelenítsük. A másik problémakör pedig, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a kérdése, hogy mennyiben kívánunk ilyeneket lehetővé tenni, és mennyiben kívánjuk ezeket a parlamentnek egy erősebb ellenőrzése alá vonni, illetőleg ezek a felhatalmazásról alapuló jogi aktusokat milyen idő tartamra kívánjuk lehetővé tenni. Itt a négyes módosító indítványra utalok ezzel kapcsolatban. Tehát nézzük meg, hogy így közösen tudunk -e előre haladni, de úgy gondolom, hogy a feltámaszon alapuló jogi akusok esetében is az kell legyen a megkötelezésmód, hogy a parlament jogait figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani, és világosnak kell lenni ezeknek a jogszabályoknak. Thank you. No other request for the... Szépen. Ki kér szót? Ha nem, akkor a bizottság Szeretne kérdéseket feltenni a bizottságnak? Nem a bizottságnak, jó? Salvatore da Conzót hallgassuk meg. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Ez egy technikai javaslat, ezt a maga a jelentéstevő is mondta, tehát eh, hogy a jelenlegi intézkedéseket a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban harmonizáljuk. A bizottság nem akar lényeges elemeket, újakat használni, hanem csak megerősíteni a jelenlegi keretet és a jelentéstevének a módosításait követjük, mert bele akarjuk vonni a parlamentet is a delegált aktusoknak az előkészítésében. és szeretnénk egy hatékonyabb eljárási egyszerűsítési folyamatot elindítani. Épp ezért nagyon hálásak vagyunk az előadó munkájáért, ugyanakkor fontos megállapítani, hogy a jövőbeli tárgyalási eredményekkel harmonizálva kell ezeket, ezt a mezőgazdasági politikát kialakítani. Köszönöm szépen. Albert Dess, mint előadó kapja meg utolsóként a szót. Ja, pardon. Ja, zu, Köszönöm szépen, elnök úr. Ben Lange kolléga kérdésével kapcsolatban azt jegyezném meg, hogy teljesen egyetértek vele. Figyelnünk kell arra, hogy az átláthatóság kérdése eh, a parlamenttel szembeni viszonyban biztosítva legyen, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében lehetőségünk legyen arra, hogy ezeket eh, eh, ellenőrizni tudjuk. A lényeg az szerintem, hogy nem szabad egyfajta alapjoggá, vagy alapvető joggá tenni ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Mások is mondták már a saját frakciómban, hogy alapvető vitát kell folytatni erről a kérdésről. Én mindenképpen azon lennék, és talán megbocsátják ezt nekem a bizottságnak a képviselői, hanem hogy 5%-ot le kellene építeni a személyzetben a bizottságnál, és ezt az 5% személyzetet a parlamentnek kellene rendelkezésre bocsátani, ugyanis a Lisszaboni szerződés által ránk rót feladatokat képtelenek vagyunk ellátni. Úgyhogy ezért van szükség arra, hogy delegáljuk a saját jogalkotási, ö, fennható, saját jogalkotási kompetenciánkat a bizottságra. De igazából az lenne a megfelelő megoldás, hogy a bizottság a személyzetének egy részét átadja a parlamentnek erre a célra. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek ö, a frakciók között nézeteltérések, úgyhogy a frakciókon átívelően tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Uh, Köszönöm szépen mivel szorít bennünket az idő, holnap jár le délben a módosítások előterjesztésének a határideje, mert ez az Agri szakbizottsággal közös tevékenység, tehát gyorsan kell cselekednünk. Tíz órára ütemeztük a szavazást, úgyhogy én azt javaslom, hogy addig tartsunk néhány perc szünetet, úgyhogy 10 óra 00-kor szeretnénk kezdeni a szavazást. Úgyhogy mindenki vegye elő a szavazó listát, és a néhány perc szünetet követően készülnek fel a szavazásra. Köszönöm.

Are you ready? Készen állnak? Let's uh, resume our... Nos, akkor szavazás következik. Well, first item to be voted is uh... Nos, akkor az első, a bizottság első jelentése az Európai Parlament számára a tagállami exporthitel ügynökségek tevékenységéről. Ez Janik Zsadónak a jelentése. És akkor az egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Uh, amendment... Uh... 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es módosító mellette. Tehát 14 mellette. Ellene tartózkodik. Nem vagyok benne biztos. Ellenőrizzük. Tehát 14-es módosítóról elektronikusan szavazunk. That is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette ellene Kászpári Júri szavaz, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát 16-os módosító, megnyitom. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es módosító. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodik. Nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 18-as módosítót. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást a 20-as módosítóra. A szavazást lezárom. Elutasítottuk kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kompromisszum hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most következik a 29-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 30-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk 36-os mellette, hat, tehát 36-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 36, pontosabban ellenőrizzük, tehát 36, és elektronikusan lezárom a szavazást, most lezártam. Elutasítottuk. 37-es módosító mellette. Ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 38 mellette. Ellene tartózkodók, Elutasítottuk. 39 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 39-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes módosító preambulum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, tehát az egyes módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Preambulum bekezdés, hármas mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as ellenőrizzük az előzőt, a 7-est. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végszavazás. Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk óriási többséggel. 28 mellette egy ellene. Úgyhogy gratulálok az előadónak. Jánik Zsadó úrnak. A következő téma a 12-es. Ez egy egyetértési eljárás. Átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás az EK és a tagállamai egyrészt, másrészt a közép-afrikai országok között. Két módosító van, ezek azonosak, egyben szavazunk róluk. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, és végszavazás az ajánlásokról elektronikusan megnyitom. A szavazást lezárom. És elfogadtuk, 24 igen, 3 nem, két tartózkodás mellett. A következő téma szintén egy egyetértési eljárás, az úgynevezett párhuzamos megállapodás módosítása. Hogyha jól gondolom, az autókkal kapcsolatos szabványok témájában. Tehát szavazunk róla, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 igennel és ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett. Most pedig a felülvizsgált megállapodás módosítása. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangúan elfogadtuk 28 igen szavazat mellett. Aztán a szolgáltatásokról szóló több oldalú megállapodásra vonatkozó tanácskodások megnyitása az a szakbizottságunk nevében készült dokumentum, tehát elnöki minőségemben én vezetem ezt a témát, úgyhogy akkor elsőként 11-es módosító mellette. A néppárt nem szavaz? 11-es módosító mellette. Még egyszer, tehát ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es módosító részenként szavazunk, első rész mellette. Tehát első rész mellett ellene tartózkodik. Elutasítottuk második rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, tehát a második rész. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es mellette első rész, elnézést, javítja magát az elnök. Tehát részenként szavazunk, első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítottuk, második rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. And the vote is a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. És most miről szavazunk? A következő a 15-ös. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 19 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 20-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 22-es egy szobeli módosított jeleznek a GUE részéről, akkor kérjük, hogy ismertesse. Tehát a szóbeli módosító a deplores helyett a regret szót javasolja a négyes bekezdésnek az elejére. E- ebben megállapodtunk egyes frakciókkal, hogy a deplores helyett a regrets szó kerüljön bele a módosítóba, de én úgy értelmezem, hogy ez a támogatás már megszűnt a tegnap esti vita során, és Helmuttal nem tudtuk ezt egyszerűsíteni, illetve egyeztetni. Tehát ezért maradt a szavazólistán a regretsre módosítás szóbeli módosítóként. Elnök, van -e ellenvetés a szóbeli módosító felvételével kapcsolatban? Nincsen ellenvetés, szavazunk róla. A 22-es szóbelivel mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 27 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk, 31-es mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk, 33 mellette ellene tartózkodik elutasítottuk, 34 mellette ellene a 34-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk, 23, nem, 30, 35, javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Ellenőrizzük elektronikusan a 36-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyes kompromisszum. Ellene mellette tartózkodik, elutasítottuk. Egyes, ellenőrizik az egyes kompromisszumos módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 37-38 azonosak, együtt szavazunk róluk. A kettes kompromisszum. Nem, tehát akkor első rész. Tehát a kettes kompromisszum első része emellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Megnyitom a szavazást, erről a fezejezről lezárom. Hármas kompromisszumos módosító, mellette ellene. Hölgyeim és uraim, kérem emeljék fel a kezeiket. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hát itt több mint két frakcióra van szükség, hogy megnyerjük a szavazást. Nos, 50-es? Nem, azt visszavonták. Így van? 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti a 9-es bekezdéssel kapcsolatban elfogadtuk. Negyvennégy és 45 mellette nem. 54 és 55. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ugye ez az 57-es volt, akkor jön az 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 66 és 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. öt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a négyest. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ez volt a négyes, akkor jön az ötös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 9-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát itt valami nem stimmelt. Ez volt az enyém. Jó, akkor tízes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító, elfogadtuk, kettő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas, mellette, ellene, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. A következő ez a 2014-es költségvetéssel kapcsolatos három oldalú megbeszélés mandátummal. Péter Stasznia a jelentéstevő. Első rész. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóval kapcsolatban. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egy, ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-2 arányban hárman tartózkodtak. A következő napi rendi pont Ez az AFET-nek a véleménytervezete az EU-Malázia partnerség és együttműködési megállapodással kapcsolatban. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, bocsánat, 15D mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16, nem, 17 mellette, nem, ezt is visszavonták, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25 mellette, 25 és 26 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-et, 28-at visszavonták, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-4 arányban. 29-4 arányban. Köszönöm szépen. This is the... Nos, akkor vége a szavazásnak. Jön a 18-as napi rendi pont. Kérem szépen, nyugodjanak meg, csendet kérek. Item 18-as napi rendi pont. Ez egy vélemény. Az IMCO az illetékes bizottság, Krisztiána Muscardini az előadó, a balomon ül, <laughs> hogy így mondjam, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Kérem szépen, hallgassák meg az előadót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy problémával kell ö, ö, foglalkoznunk most. Volt egy korábbi jogszabály, amelyet jegelt a tanács, és ma ugyanezzel a témával kell foglalkoznunk, de egy szélesebb körben, és pedig a fogyasztási cikkek biztonságosságával, tehát hogy szabadon mozoghassanak a legális termékek, tehát nem a hamisított termékek, hiszen ez az Európai Unió egyik alapelve. Épp ezért az egységes piac számára is lényeges, hogy a fogyasztók számára biztosítsuk azt, hogy biztonságosan megvásárolhassák a termékeket, tudják, hogy mit vásárolnak. Ezek nem élelmiszer alapú termékek, figyelembe kell venni az iparnak, a hatóságoknak a véleményét, és a szabályokat, a meglévő normákat. Ma nem elég világosak ezek a szabályok, és ez akadályozza a piac működését, és problémát jelent a vállalkozási költségeket illetően. A rendelet nagyon ambiciózus célokat jelöl meg, és a gyártók, a forgalmazók számára tájékoztatási kötelezettségeket ír elő, amelyeket a fogyasztók világosan kell, hogy lássanak. Ezen kívül nyomon kell követni a termékeket, a termékeknek a származását, és ez a felügyelő hatóságnak a munkáját is megkönnyíti. Épp ezért szükség van kapcsolatokra harmadik országokkal, ahol gyártják ezeket a termékeket. Az egyik probléma a termékek minősége, és garantálni kell a fogyasztóknak, hogy ezek nem hamisított termékek. Természetesen a ha ezt nem tesszük meg, akkor felmerül a munkahelyek elvesztésének és a piac torzításának a problémája is. A téma megvitatása közben szeretném, hogyha a kollégák eljutatnák hozzám bármilyen megjegyzésüket a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Az egyik kérdés, amelyet állandóan felteszünk a bizottságnak, az a szankciók és a büntetéseknek a kérdése és hogy ezek hogyan vannak a jelenlegi szövegben. Olyanra lenne szükség, amely kötelezővé teszi a tagállamok számára az áruk származásának a megjelölését. De egyelőre nincsen egy harmonizált szankciórendszer, és amíg ez így van, addig az importálók vagy az értékesítők számára ez problémát jelent, hiszen azon országokban, ahol kevesebb szabály és szankció van, nyilvánvalóan a szigorúbb tagállamokkal szemben problémákat jelent. Tehát figyelni kell a termékeknek a minőségére, mert nem szeretnénk azt, hogy a bizottság olyan kritériumokat fogalmaz meg, amelyeket nem egységesen alkalmaznak az a tagállamokban. Köszönjük szépen, akkor a többi résztvevő tagunkat kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni ebben a témában. Ez Kekeler képviselő a zöldek részéről. Köszönöm szépen a kötelező eredet megjelölést üdvö, üdvözlendőnek tartjuk a termékek nyomon követhetősége szempontjából, viszont hogyha a bizottság szorosabban összekapcsolja az eredet megjelölést a nyomon követési rendszerrel, jobb, az jobb lett volna. Meglehetősen gyenge a kettő közötti kapcsolat, és korlátozott az alkalmazása, csak a magas kockázatú termékekre vonatkozik. Sőt, a bizottság delegált aktusokra bízza ennek a listának az összeállítását, ugyanakkor a főszövegben nem szerepel megfelelő meghatározás. Ez szerintünk szükséges lenne. Továbbá egyértelművé kell tenni, hogy a nyomon követhetőségi rendszer az a termékek szélesebb körére vonatkozik, a gazdálkodók felelnek a termékek biztonságosságáért, és különböző eljárási feltételeknek is meg kell, hogy feleljenek. A hatóságoknak szisztematikusabban kellene ellenőrizniük a gazdálkodók megfelelését. Továbbá a rendelet azt sem határozza meg, hogy mi az arányos kockázatkezelés a termékek esetében. A rendeletnek világosan meg kéne határoznia ezt. Máskülönben az arányossága az eljárásoknak sérül, illetve a gazdálkodók belátására van bízva. Mi úgy gondoljuk, hogy változásokra van még szükség a világosság, érthetőség érdekében, illetve hogy hatékonyan működhessen a nyomonkövetés. Köszönöm. Elnök, kérem más szót a szakbizottság tagjai közül, amennyiben nem, akkor hallgassuk meg a bizottság mondandóját. Despina Spanu asszony és Kirill Nikolov képviselik a bizottságot. Ki elsőként hozzászólni? A fogyasztóvédelemért felelős szakértőként én szeretnék először hozzászólni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a javaslat kereskedelmi, illetve a nemzetközi vonatkozásai megfelelően megoldásra lejjenek, mert egyrészt az EU-ban magas az ilyen termékeknek az aránya, illetve a gazdasági kihatásokkal is kiemelten foglalkozni kell. Azután az eredet megjelölés téma, amelyet említődött, Muszkárdéni asszony jelentése foglalkozik ezzel főként, úgyhogy már nagyon várjuk, és nem forradalmi ez a javaslat a bizottság részéről, mert számos területen már érvényben van, illetve több éve vita téma. Tehát fontos a javaslat elemeként, mert ez köt át a nyomon követhetőség rendszerére, amely a jogalkotás során hangsúlyos szemponttá vált. Tehát igyekszünk továbbfejleszteni még a szöveget e tekintetben, keressük ennek a módját. Mert akkor, amikor a javaslatot előterjesztettük, ebben a konkrét cikkben, a fogyasztási cikkek biztonságosságával kapcsolatban az volt a célunk, hogy a piacfelügyelet hatékonyabb legyen, és a tagállamok könnyebben megtalálják a problémás termékeket. Jelenleg 10%-a a veszélyes termékeknek került azonosításra a gyors riasztási rendszerben a tavaly évben. Tehát az EU piacán a veszélyes termékek 10%-a esetében ismeretlen a származás, és 10% az egy magas arány. Ezért a származási ország feltüntetése nagyon fontos, meg kell, hogy feleljenek ennek a gazdálkodók, illetve az importőrök is. Az importőr neve, címe feltüntetése kell, hogy kerüljön. És egy fogyasztók által érthető nyelven megadott felirat kell, hogy ezt tükrözze, és ez a piacfelügyelettel is összefügg, hiszen a végrehajtás hatékonyságát érinti ez a nemzetközi partnerekkel való együttműködésben ezt kell érvényesíteni. Mert ne feledjük, hogy ez a cikk a javaslatban az import és nem import fogyasztási cikkekre is vonatkozik. Úgyhogy remélem, hogy a szakbizottság hasznosnak találja ezt a választ, és szívesen kitérek egyéb szempontokra is. Elnök, köszönöm. Pánó asszony, köszönjük szépen. Salvatore Jekolino árnyék előadó a néppárt részéről szót kért, úgyhogy megadom. Sí, grazie, presidente. Brevi... Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden szólnék hozzá. Sajnos nem volt időm hogy Muscardini asszonyt meghallgassam. Nem lehettem itt. Nyilvánvalóan fontos kérdésről van szó. amely újra és újra szükségessé teszi azt, hogy a kérdések biztonságos volta és fogyasztóvédelmi szempontból aggálymentes kialakítása közötti kapcsolatot újra gondoljuk. Itt szó van a behozott élelmiszerekről és más termékekről is. Az eljárási szabályzat hetes cikke alapján ugyanakkor vannak bizonyos kételjeink már hosszabb idő óta. Most mégis meghallgattuk a bizottság álláspontját, és támogatjuk a javaslatokat Úgy gondoljuk, hogy ez egy helyes, biztonságot növelő intézkedés, amely a fogyasztóknak a választási szabadságát, a választási szabadsággal való élésüket támogatja a címkézési szabályokat a harmadik országokkal való együttműködés keretében is érvényesíteni kell. Ugyanakkor ebben a tekintetben egy kis módosítással is élnénk, ahogy az már a vita során is elhangzott, ezt majd a jövőben fogjuk bemutatni. Krisztiana? Köszönjük. Krisztiána, átadom a szót, hogy lezárd a vitát. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseit. Biztosak vagyunk abban, hogy a bizottság eh, eltökélt abban, hogy előre lépést akar elérni, bár kétséges, mindez idáig, hogy az ez irányú akaratuk vagy hajlandóságuk az mennyiben eltökélt. Szeretnénk a polgárokat védeni. A parlament azt szeretné, hogy a polgárok védelmét érintő területen gyors lenne az előrelépés, és jó lenne, hogyha ennek a parlamenti mandátum időszaknak a vége előtt megszületne az eredmény. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy vannak olyan szempontok, ahol még javulást kell elérni. Ez pedig a bizottság is tudja. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy adott esetben még ők is hozzá tudnak megfelelően járulni ehhez a munkához, a mai, ma délután megrendezett vita keretében is. Az olasz kollégákat hallgatva emlékeztetném önöket arra, hogy az Atia Gaspieri a részben az európai integráció nagy személyiségei szólalnak meg. Nos, Június 17 18-a lesz a következő lépés ebben a témában, amikor meg, megfontoljuk a jelentés tevők véleményét. A, következik a 19-es első eszmecsere az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti a kábítószer prekurzorokról szóló megállapodás. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság. Frank Prust az előadó a néppárt részéről, akinek ezennel megadom a szót. Frank, merre vagy, tessék? <coughs> Oui, merci, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Unió és Oroszország, ahogy önök is tudják, megállapodást kötött az információ cseréről, vám információkat cserélünk a kábítószer prekurzorokról. És az EU-orosz csúcson, Jekaterinburgban. Június 3-án, 4-én írják majd ö, alá. És ugyan ezen modell mentén harmadik országokkal kötött már egy sor megállapodást az EU vegyi termékekről, amelyek prekurzorra alakíthatók, kábítószer gyártásra használhatók. És ennek a kereskedelmi vonatkozásai rendkívül érzékenyek, és hozzám közel állnak, tehát ezért is támogatom ezt a megállapodást. A megalapozottságát a megállapodásnak semmi okunk megkérdőjelezni Oroszországgal, és számos országgal megkötöttük már például az USA-val, Kínával például. És ma úgy tűnik, hogy Oroszország egy célzónává vált, és nem annyira tranzit ország a kábítószer kereskedelmben, az amfetamin termékek esetében például inkább ö, nyugat-kelet irányú mozgást tapasztalunk Oroszország irányába, és ezért kell intenzívebben együttműködni a kábítószer elleni harcban ezzel az országgal. És a mai vita lehetővé teszi, hogy választ kapjunk a bizottságtól bizonyos vonatkozásokra a megállapodás tervezettel kapcsolatban először is a kereskedelmi kapcsolatok felügyeletét teremti meg egyes vegyi anyagok esetében, és egy kölcsönös értesítési rendszert léptet életbe. Három hét során az importőr ország indokolt esetben írásbeli kérésre információkat szolgáltat, és az adatcserek titkosak. Kereskedelmi adatokról van szó alapvetően, de személyes adatokat is át lehet adni, hogy kezelni tudjuk a helyzetet. Öt év során 23 prekurzor anyagról cserélünk információkat, és automatikusan meghosszabbodik az egyezmény. Az európai adatvédelem szempontjainak meg kell felelnünk, és ez nagyon nagy figyelmet igénye. Tisztelt kollégák, néhány kérdéssel szeretném elősegíteni a vitát. Először is nagy bizalmasságot kíván a két fél között a megállapodás. Az orosz vámszerveket kritizálni szokták a lassúságok, illetve a korrupció és az informatika alulfejlettsége miatt az orosz félnek olyan helyzetbe kell kerülnie, hogy be tudja tartani a vállalásait. És azért is fontos a titkosság biztosítása, hogy az exportőreink adatai ne kerüljenek rossz kézbe. És az európai ellenőrök esetében szintén nagyon fontos, hogy a személyes adatok megfelelő kezelését garantáljuk. Oroszország nem ratifikálta az Európa Tanács személyes adatok védelméről szóló e, jegyzőkönyvét, ezért is nagyon fontos, hogy az adatsere hatékonyan és bizalmasan működjön. A 2010-es megállapodás e, az előzménye ennek a jelenlegi egyezménynek, és Oroszországgal a politikai diplomáciai adatok cseréjéről rendelkezett idáig ez a rendszer. Kevésbé volt szó kereskedelmi adatokról, de ez nem bizonyult elégségesnek. A megállapodás szintén előírja, hogy az adat védelemről gondoskodjanak a felek. Továbbá oldalú felmondása nem ad lehetőséget a megállapodás, de ugyanakkor gondoskodik a megfelelő védelemről az adat bizalmasság területén, és a súlyos szegés esetére azt is lehetővé teszi, hogy felmondják a megállapodást, és az import korlátozások feloldása várható ettől a mezőgazdasági termékek esetében Európában, és egyes elszigetelt esetekben az európai gyártók az egészségügyi normákat megszekték. a kétoldalú vám megállapodást kötni. Nekem furcsának tűnik, akkor, amikor a Fehér Oroszország, Orosz-Kazaksztán eh, elszámolásokban további eh, problémák maradtak fenn, két oldalú megállapodásokkal igyekeznek ezt eh, kezelni, és Fehér Oroszországgal például az orosz határon azt mondhatjuk, hogy porózus, átjárható a határ. És az Európai Uniónak nem érdeke, hogy a kábítószer probléma és a regionális felügyelet például Ukrajna, illetve Moldáviához hasonló módon nyerjen kezelést, ezért alakítottuk ki ezt a tervezetet. És ennyit szerettem volna elmondani, nagy érdeklődéssel várom az észrevételeket. Köszönöm szépen! Jó, ki szeretne hozzászólni? Senki? De, Salvatore. Szeretném megerősíteni azt, amit Frank Prost mondott, hogy milyen fontosak az együttműködési eh, megállapodások a határokon átnyúló bűnökkel kapcsolatban, eh, mint például a kábítószerkereskedelem eh, csempészet. Nos, tehát ez egy olyan megállapodás, amelyet támogatnunk kell, ugyanis ez az Európai Unió és Oroszország közötti nagyobb bizalom felépítésében segítene, a, elsősorban a kábítószer prekurzorok területén. Ez nagyon hasznos lesz a megelőzésben és az együttműködés eh, mind az igazságszolgáltatási, mind a rendőrségi eh, együttműködésben tehát az EU és harmadik országok közötti megállapodásokat illetően közbe kell lépnünk, ugyanis a kábítószer csempészet határokon átnyúló tevékenysége a legagresszívebb támadás a reálgazdaság ellen. ha bár ez egyelőre csak az Orosz Föderációval lesz kötve, ezt mégis támogatnunk kell, mert egy nagyon fontos megállapodás lesz. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Pála Mazzalini. A jelentéstevő aggájainra milyen az ön válasza? Hol a bizottság képviselőjére? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök, és köszönjük Prusz úrnak, hogy támogatta a bizottság javaslatát a kétoldalú megállapodást illetően Oroszországgal. Köszönöm hosszú azokat a kérdéseket, amelyekkel most foglalkozunk. Ez a fajta megállapodás a bizalomra épül valóban, és mi bízunk az Orosz Föderációban, és pedig azt illetően, hogy a megállapodásnak, a rendelkezéseinek megfelelnek majd. Lesznek konkrét intézkedések, hiszen ez az első az kábítószer kapcsolatos megállapodások között, és ebben adatvédelmi rendelkezések is lesznek, amelyre a korábbi egyezmények nem tértek ki joggal hangsúlyozta, eh, hogy itt nem a személyes adatokról van szó. Ugyanakkor van egy olyan adathalmaz, amelyet az Európai Adatvédelmi Biztos is eh, olyannak tart, amely eh, bizonyos alapelveknek megfelelnek, amely megfelelő szintű adatvédelmet fog biztosítani ezekkel az országokkal. Említette az Vámunió kérdését, valóban Belorusszal és Kazasztánnal kötöttünk 2010-ben egy ilyen megállapodást, és a tárgyalások során, amelyeket eh, Oroszországgal folytattunk, szintén szerettük volna ezt a kérdést felvenni, de az orosz fél nem, érte, nem érezte úgy, hogy szükség van ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ennek fő oka, legalábbis annak a fő oka, hogy a bizottság miért szeretne egyre több országgal tárgyalni ezekről a kérdésekről, az az, hogy legyen egy megerősített együttműködés, épp azért, hogy a különböző replikákat és az eltérítéseket megakadályozzuk. Tehát a jövőben is szeretnénk más megállapodásokat javasolni a régió más országok, tehát a közép-ázsiai országok régiójával, tehát a jövőbeli tárgyalások során ezekről is tárgyalhatnánk. Vannak más megalapodások, mint az Egyesült Államokkal kötött, amely, közel, amely országok közel voltak azokat a régiókhoz, ahol kábítószer kereskedelem folyt, de nem mutattak kereskedelem eltérítést pontosan ennek a megállapodásnak köszönhetően. Általánosságban ennyit mondtam volna, és nagyon örülünk annak a támogatásnak, amelyet, amelyben ők részesítették a megállapodást, és remélem, hogy ezen a területen az Orosz Föderációval ez egy új együttműködési lehetőség lesz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevő szeretne még hozzászólni? Vannak-e a bizottság megjegyzésével kapcsolatban hozzáfűzni valói? figyelembe veszem a bizottságnak a gondolatait. Nyilvánvalóan itt első eszmeszeréről van szó. Persze mindig felteheti az ember magának a kérdést, hogy hogy lehet nyomol, nyomást gyakorolni, hogyha súlyos megsértése van a megállapodásnak, mint például az adatok bizalmasságának a megsértése, akkor hogy lehetne felfüggeszteni a megállapodást? Tehát lehetne valamilyen módon reagálni. Mindenesetre megegyeztem, hogy mit mond a bizottság, és tovább együttműködünk majd, hogy konkrét és hatékony eredményekre jussunk minél gyorsabban. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát még a tanács véleményét nem hallottuk, tehát mindent megtehetünk a szavazáson kívül. Tehát a következő lépés a jelentés tervezetnek a vizsgálata lesz a júliusi ülésen. Július 10-én, 11-én tehát a nyári szünet előtt megtörténik még ez. Most akkor a 24-es napi rendi pont jön. Ez a CARS 2020-as vélemény. Ez az ITRE jelentése, ők az illetékes bizottság, a mi jelentéstevünk Mária Badia, és meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mielőtt elkezdeném a beszámolomat, egy kis koffein dózis adag kellene. Nem kapunk ma? Nem, törölték a kávét. Hát akkor helyette a KARSZ 2020 jön. Mint tudják, ez az első eszmecsere. Angolul fogom folytatni, mert a jegyzeteim is angolul vannak. A gépjárműipar egyre nehezebb helyzettel kell lé, szembenéznie, ugyanis az gépjárművek értékesítése ötödik éve már egyre csökken. Több gyártó bezárja a gyártó szalagjait, és ennek a következménye nyilván sok munkahelynek az elvesztése. Hosszú és középtávon nyilvánvalóan ez az ipar szeretne jövőbeli mobil, mobilitási megoldásokat javasolni. Épp ezért támogatnunk kell az gépjárműitart ebben a kihívásban. Ez az ipar a kutatásban és a fejlesztésben a legnagyobb összegeket törti, 28 milliárd eurót 2009-ben. És a technológiai innovációnak e, egyik mozgató ereje, és e, nagyon sok e, ipari ágazattal erős gazdasági kapcsolatai vannak. Most egy történelmi fordulópont előtt állunk, ugyanis nagyon fontos területen, nagyon sok területen fontos változtatások lesznek, amelyek a, átalakítják a, a, az ipart és ennek a piacát az egész világon. Épp ezért nagyon fontos ez a cselekvési terv, és megfelelő időben következik be, és ezt üdvözölni kell a bizottságnak ezt az új gondolatát. Először is a termelés és a kereskedelemnek a szerkezete elmozdul. Vannak olyan piacok, amelyek nagyon gyorsan működnek, és a kereskedelemnek az áramlását és az értékláncot is megváltoztja. És a nyomás egyre inkább növekszik, és az európai vállalatok az otthoni piacokon is kihívásoknak kell, hogy szembenézzenek. Ezen kívül az éghajlati program továbbra is sürgető feladatokkal kell, hogy szembenézzen, a, például a levegő minőségi célkitűzések, mind olyan több más kihívás feladattal együtt nagy kihívásokat jelentenek. Ezen kívül, mivel a belső piac hanyatlik, a kereskedelem az egyetlen növekedési forrás a gépjárműipar számára. Épp ezért az, e, a szabad kereskedelmi megállapodásoknak is segíteni kell ezben. A bizottság egy olyan cselekvési tervet mutatott be a gépjármi ö, ipar számára, amelynek négy pillére van haladó technológia és innovatív ö, ö, terveket kell bevezetni, a piaci feltételeken javítani, ezen kívül hatékony kereskedelmi politikára van szükség, és a gépjármű szabályozásoknak a nemzetközi elfogadása, és az emberi tőkébe való befektés, és figyelembe venne a társadalmi hatásokat is. A bizottság támogatja a gépjármű ágazatot, épp azért, hogy Eh, a 60 százalékát eh, eh, adja, amely addig 60 százalékat adta a GDP-nek, az 2020-ra 20 százalékot fogja adni. Épp ezért ennek a kereskedelmi politikának meg kell erősítenie az európai gyártási bázist, épp ezért össze kell hangolni az ipari és a kereskedelmi politikát. Épp ezért a szabad kereskedelmi egyezményeknek a feltételeit újra meg kell vizsgálni, és a jelenlegi tárgyalásoknak növelni kell a versenyképességét ennek az iparnak. Minden megállapodásnak hatékonyan kell megvalósulnia, és pedig a nem vámjellegű korlátoknak a megszüntetésében és a különböző érdekelt felelekkel fogok találkozni a júniusi találkozás során, mert meg kell ismerni az ő álláspontjukat, és várom az önök hozzászólását is, hogy belevegyem ezeket a véleménytervezetbe. Köszönöm szépen. Ez valóban egy nagyon fontos téma. Kezdjük akkor a vitát. Lange képviselő, először szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Maria, a helyzet részletes bemutatását az európai a gépjárműiparban. Nehéz a helyzetünk az európai gépjárműiparban. Az értékesítés terén mutatkozó vissza esés rendkívüli az Európai Unióban, és ebből adódóan Európában eh, termelési eh, túlzott kapacitások eh, mutatkoznak. A kérdés az, hogy ezeket hogyan kezeljük általában ugye a makroökonomiai politikában erre, makrogazdasági politikában erre figyelni kell, hiszen a gépjárművek iránti kereslet a legtöbb országban jelentősen csökkent, úgyhogy akármilyen innovációs politikát folytatunk is, az embereknek nincs pénzük gépjárművet vásárolni. Nyilván való, hogy a makroökonomiai orientációt, a politikáinknak a makroökonomiai orientációját ez megkérdőjelezi. Hogyha tehát a gépjárművek iránti keresletet nem fogjuk tudni növelni az Európai Unióban, akkor nyilvánvalóan a gépjárműgyártási kapacitásnak a kihasználtságát sem fogjuk tudni növelni. Az egyes gyártók, gépjárműgyártók különböző versenyhelyzetben vannak. Az OECD egy világos elemzést készített erről, amely azt mondja, hogy vannak versenyképes és kevésbé versenyképes járműgyártók. Pontosan meg kell néznünk, hogy az egyes gyártóknak mik a legjobb gyakorlatai. Ennek során meg kell néznünk, hogy milyen innovációt folytatnak, de azt is meg kell nézni, hogy mennyiben engedik a munkavállalói részvételt a folyamatokban fontos, hogy a vállalatnak az élete a szociális párbeszéd által is alakítva legyen, és például az ipari szerkezet átalakítása vállalatoknak a átszervezése keretében ez megtörténjen. A harmadik szempont pedig Amiről Mária is szólt, az az a kérdés, hogy milyenek a külső kapcsolataink. Teljesen nyilvánvaló, hogy eh, a növekedés az Európán kívüli területeken eh, mutatkozik meg most. Eh, Európában a legjobb esetben a fogyasztás szintjét tudjuk csak fenntartani. De Európán kívül azért lennének további piacok. Úgyhogy a saját harmadik országok másokkal szembeni vállalásaink területén nagyon oda kell figyelnünk. Itt van a Koreával kötött egyezmény, ahol a nem tarifális kereskedelmi akadályokat kívánjuk megszüntetni a gépjárművártyok érdekében. Most pedig azt hallom, hogy Dél-Korea további alkatrész tanúsítási követelményeket fogalmazott meg. Tehát az európai gyártók európai gyártók által Dél-Koreába szállítandó alkatrész szeknek a helyzetét megnehezítik, illetőleg olyan gépjárművekre plusz adót kívánnak bevezetni, mely gépjárműveket európai gyártók gyártották. Úgyhogy ezt meg kell néznünk, és ugyanez a helyzet Oroszország esetében, és Oroszország növekedő piac, és itt is azzal a sajnálatos témával kell szembenéznünk, hogy egy újrahasznosítási adót kíván bevezetni Oroszország a az importált gépjárművekbe, és ezzel természetesen a e, piaci hozzáférést azt nehezíti, vagy lehetetlenné teszi. Itt a bizottságnak megfelelően kell cselekednie. Köszönöm szépen. Katrin Birde az ALDE részéről. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez egy meglehetősen érdekes pillantás a jövőbe, és sose könnyű üveggömbbe nézve a jövőről előrejelzéseket adni. Nem annyira az a kérdés, hogy gyártsunk-e több autót, sokkal inkább, hogy jobbat, kreatívat gyártsunk-e. És hogy a szállítási eszközök az egyének, a vállalkozások, kereskedelmi tevékenységek számára fejleszthető-e még az 1880-as, 90-es évekből. Emlékszem egy történetre, a városatják Londonban azon dolgoztak, hogy modernizálják az, a, a lovas közlekedést, a lovas kocsi forgalmat szerették volna kevésbé ártalmassá tenni. Nem tudták még, hogy benzinmotorok várhatók majd, és átalakítják a teljes területet. Tehát azt kell látni, hogy az autógyártás, illetve az autóknak a tervezése, az összeépítése óriási gazdasági előnyt adott Európának, és mindig is az új technológiáknak a fejlesztésében jártunk élen, de hogyha megnézzük, hogy mi várható a technológiában, akkor azt látjuk, hogy 3D-s nyomtatókkal nem csak alkatrészeket, hanem hamarosan teljes autókat is lehet majd nyomtatni. Aztán sofőr nélküli autók hamarosan a Heathrow környékén elkezdik szállítani az utasokat. Tehát óriási technológiai változások várhatók. És hogyha Európa lemarad, nem zárkózik fel az élvonalhoz, és nem alkalmaz minden újítást a lehető leghamarabb, akkor bizony elhagynak bennünket a világ kreatívabb, versenyképesebb térségei. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy a következő 20 évre hogyan tudunk jó autókat fejleszteni, és az autógyártás hogy tudja ezt kiszolgálni, akkor bizony az új technológiákra kell a figyelmünket összpontosítani, és be kell építenünk őket. Tehát ne azt nézzük, hogy eddig mit tettünk, hanem hogy a jövőben mit tehetünk. Elnök Paul Murphy a GUE részéről. Igen, köszönöm. Úgy gondolom, hogy óriási a hordereje ennek a vitának. Sergio Macchione, fiát vezetője, nemrég vérfürdőt jósolt az autóiparban, és azt hiszem, hogy igaza is van annyiban, hogy óriási a felesleges kapacitás a kérdés csak az, hogy kinek a vérét ontják majd. És a veszély, ahogyan én látom, a munkavállalók számára jelentkezik, mert ők fizethetik meg ennek az árát. Összeomlott az autópiac Európában, 2007-ben még 15 millió autót 2012-ben, pedig csak 12,4 milliót értékesítettek, tehát ez mutatja, hogy óriási a csökkenés. És már a válság előtt is nagy volt a fölös kapacitás Európában, tehát nagyon komoly túlkapacitás okozott problémákat Európában. Számos cég, gyár, illetve üzem félkapacitással üzemelt, és akár autónként 1000 euró veszteséggel tudta csak értékesíteni a járműveit. Ki fogja ennek a költséget megfizetni? Az usa szokták a szerkezetváltás bajnokaként például használni, de azért ott is el kell mondjuk, hogy nagyon nagy volt ennek az ára. A szakszervezeti munkahelyek védettsége megszűnt, különösen délen alacsony munkabérért, szakszervezeti szervezettség nélkül, biztonság nélkül kell, hogy dolgozzanak most az autógyártásban dolgozók, és valószínű, hogy az európai autógyárak joggal állnak ellen ennek az iránynak. Nem szeretnék ugyanezt ők is. Amire szükség van, az a megszorítások megszüntetése és visszafordítása az autógyárak előnybe hozása. És az Európai Bizottságnak erre kellene valamiféle javaslatot adnia, de én úgy gondolom, hogy ezt nem tudja kezelni, hiszen itt a különböző autógyárak különböző kézben vannak egymással versenyben, működnek, egyeseknek jól megy, még mindig a Volkswagen például, aztán a Fiat, a Peugeot ugyanakkor válságban van már, és nincsenek meg az egyéni autógyárak esetében a szerkezetváltásnak az alapjai. Tehát természetes, hogy áthárítják az egésznek a terhét a munkavállalókra. Úgyhogy én nem is annyira a bizottságtól várom a megoldást, hanem én úgy gondolom, hogy közösségi tulajdonba kellene venni ezt a területet, és mondjuk a zöld mobilitást kidolgozni, aztán a szociális értelemben hasznos közösségi közlekedési megoldásokat kidolgozni. Így elvéve a feszültségek terhét az autógyárak válláról. Attól tartok, hogy az autógyárak vezetői a saját profitjukat akarják majd mindenáron védeni, és a munkavállalókat eh, hozza ez kellemetlen helyzetbe. Számos európai országot nagyon komoly problémák elé eh, állít, és ugyanakkor meg kell próbálnunk megvédeni az autógyártásban a munkahelyeket, és köszönöm. Elnök, más nem kért szót. Hadd mondjam meg, hogy az autógyár, eh, autógyártás tekintetében a franciák, illetve az olaszok jelenléte fontos lenne, hiszen ott nagy autógyárak működnek. De hát helyettük nem mondhatom el, amit ők mondanának, úgyhogy hallgassuk meg most a bizottság hozzászólását. A bizottságot Philippe Jean képviseli a vállalkozások főigazgatóságától. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kis, kevés dolgot tudok mondani. Minden esetre a szakbizottságnak a véleményét türelmetlenül várjuk. Ennek több oka is van. Az egyik oka az, különösen, hogy a nemzetközi dimenzió a gépjármű ipar számára egyre jelentősébbé válik. A bizottságnak a közlemény tervezetében nem csak a gyártókról van szó, hanem az egész iparnak, mindazok, akik az előkészítés, a gyártás, forgalmazás, stb. foglalkoznak. A nemzetközi aspektus épp ezért sokkal fontosabbá válik, különösen mivel az európai piac stagnál, harmadát termeli annak, amilyen lehetőségei lennének. A másik kérdés az, hogy az európai ipar számára csak akkor van jövő, hogyha olyan termékeket tud kínálni, amely harmadik országoknak is megfelel, és ez nyilván a kereskedelmi és szabályozási összetartás kérdését is felveti. A következő az, hogy Európa és az európai vállalatok eddig vezető helyet, szerepet játszottak a technológiai fejlesztésben, és most ez megszakadt, és felmerül a kérdés, hogy milyen fajta kutatási és beruházásra van szükség, és milyen fajta szabályozási megközelítésre a biztonságosságot, illetően a széndiokszid kibocsátásokat, illetően tehát milyen ilyen intézkedéseket kell figyelembe venni, nem csak a belföldi piacon, hanem a nemzetközi szabályozás konvergenciát illetően, és azért, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnerekkel együtt tudjunk működni örömmel látom ezt a, azt a javaslatot, hogy a jelentéstéve júniusban egy szemináriumot szeretne szervezni, és mi minden szempontból szeretnénk ehhez hozzájárulni, különösen a, abban a fontos kérdésben, hogy az európai ipari és kereskedelmi és szabályozási politikákat össze kell hangolni. Köszönöm szépen. Van másnak is még kérdése? Philip Jean esetleg szólhatna valamit Dél-Korea és a nem tarifális kereskedelmi akadályok általam megfogalmazott kérdésével kapcsolatban is. Thank you. Köszönöm szépen. Lange úrnak igaza van, Valóban az EU és Korai között van egy megállapodás, egy jövőbeli, amely nem csak a vámakkal foglalkozik, hanem a nem vám jellegű kérdésekkel is. Tehát közös normákat kell megállapítani, amelyek elfogadhatók mind az EU és Korea számára, a, a kibocsátások és a biztonság kérdésében. Van egy melléklet a technikai szabályokat illetően, er, ebben nehéz volt megállapodni, de azért mégis egy keretet teremt a közös szabályokra, amelyeket mind, a, mind koreai és, és az EU alkalmazza, és ezért a nem tarifális korlátokat szeretné így felszámolni. Sajnos a jelenlegi szöveg nem foglalkozik mindenfajta szabályjal, csak körülbelül egy harmadukkal, és vannak olyan területek, ahol nem tudtunk az EU és Korea között közös normákat, szabványokat megtalálni. Például a széndiokszid kibocsátásokat illetően. Hát ekkor meg kell vizsgálni azt, hogy mit tud tenni Korea, és ezen kívül az alkatrészek terén, terén sem tudtunk eredményt elérni. Hát valóban Korea új jogszabályokat szeretné eh, behozni, amely a megállapodás szellemének ellentmond, mivel e szerint eh, nem kellene az EU és Korea közötti kereskedelemben további problémákat eh, kreálni. Minden esetre Lange úr is említette a konkrét intézkedéseket de biztosítom Lange urat, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással foglalkozó degücht kollégák foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, mert mindkét problémás kérdés, tehát a széndiokszid kibocsátás és az alkatrész kérdése ellentmond a korábbi megállapodásnak, és ez egyre több problémát okozhat a kereskedelemben. Épp ezért a koreai kormányal most lépéseket teszünk ennek a tárgyalásának érdekében. Jó, Mária, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket. Osztom a megjegyzések alapján megfogalmazott aggályokat. Természetesen örülök annak, hogy egyetértenek velem abban, hogy egy nagyon jelentős kérdésről és egy nagyon nehéz kérdésről van szó, amely a gépjárműipart illeti és az EU helyzetét. A kül piacoknak ugyanis választ kell adni ezt a helyzetet illetően. Az innovációnak a jelentősége, és hogy milyen fajta innovációra van szükség, hiszen hallottuk, hogy a jövőre kell koncentrálnunk, valóban ez a helyzet, a szabadkereskedelmi megállapodások kihívásait illetően meg kell vizsgálnunk a most folyó tárgyalásokat, a megállapodásokat illetően, a jelenlegi és a jövőbeli tárgyalásokat illetően, ugyanis közös szabályokra és szabványokra van szükség, különben nehéz lesz ezen a piacon kölcsönösséget elérni. Marfi kollégának az aggájait osztom, különösen amikor azt mondta, hogy a probléma egy része az, hogy a megszorításokat túlságosan koncentrálnak. Ezzel egyetértek, de szükség van a közeljövőben már válaszokat adni, és nem csak a közeljövő, hanem a távoli jövő szempontjából is. És ezt a választ meg kell találni, mert a válság e, ezt az ágazatot most érinti, most vesztik el a munkahelyeket, ugyanakkor elég okosan kell a jövőbeli e, válaszokat is megtervezni. Szeretném mindenkinek megköszönni a megjegyzéseket, és remélem lesz még alkalmunk ezekről beszélni, és várom a módosítókat és különböző véleményeket. Köszönöm. A koordinátorok ülésének a döntése szerint júniusban lesz a második ülés, és a jelentés tervezés júliusban, és szavazni szeptemberben lesz. Ez a 24-es napirendi pontnak a vége, de még a bizottságnak a képviselői nem érkeztek meg, épp ezért szünetet javaslok, és be tudom azt is jelenteni, hogy kint vár bennünket kávé, tehát használják ki ezt a szünetet, és töltsék fel magukat koffeinnel. Én legalábbis ezt teszem. Köszönöm.

Indian to close. Uh, have attention, please. Kérem szépen a figyelmüket, figyeljenek. Folytassuk akkor az eszmecserénket. A 21-es napirendi pontunk keretében Karel de Hüst kereskedelmi biztossal tartunk eszmecserét a bizottság 2014-es munkaprogramjáról, az úgynevezett struktúrált párbeszéd keretében. Ez a negyedik párbeszéd ebben a konfigurációban. És lassan a végére érünk a folyamatnak. most már nem egész egy év van belőle hátra. Úgyhogy arra kérem a bizottságunk tagjait, hogy szóljanak hozzá az eszmecseréhez. Nem is csak ennek a ciklusnak a hátralévő idejét tekintve, hanem azt is értékeljük, ami eddig történt. De Hücht, biztos úr, köszöntöm ismét körünkben, és átadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, az én megbizatásom még nem járt le. Május 31-én lesz a választás, én viszont október 1-ig maradok hivatalban, úgyhogy november 1-ig a biztosok első meghallgatási körére is sort kerítünk, és remélem, hogy a következő parlamentben is szövetségesre számítható, illetve arról szerettem volna önöket tájékoztatni, hogy november 1-ével nem ér véget, tehát az együttműködés. De mindenképpen azért a dolgok egyszer véget érnek. Előbb vagy utóbb, ugyebár. Úgyhogy köszönöm szépen ismét a meghívást, hogy részt vehetek itt a rendes struktúrát párbeszéd folyamatában. És a parlament ciklusának a végéig egy év maradt, a bizottság megbizatásának a lejártáig pedig kevesebb, mint egy év. Ennek ellenére a kereskedelem terén töretlenül dolgozunk megvalósítjuk a programot. És annak ellenére, hogy a múltba visszatekinthetünk számos eredményre, még számos feladat is áll előttünk. A struktúrált párbeszéd múltbeli eredményeit szeretném most felvillantani decemberben a Kolumbiával, Peruval, Közép-Amerikával kötött megállapodás megszületett, és március 1 -e óta az USA Peruval, Kolumbiával, Közép-Amerikával a belső folyamatait véglegesítve megkezdte ennek a megállapodásnak a végrehajtását, és a provizórikus alkalmazásra felkészül reményeink szerint július 1-ére Kolumbia. Guatemalát kivéve minden közép-amerikai ország továbbra is bízik abban, hogy július 15-ig erre képes lesz, amely a provizórikus augusztus 1-i hatályba lépést lehetővé teszi. Hogyha Hát megnézzük, hogy hogy jutottunk ide, kemény munkával, az Európai Parlamenttel együttműködve, és kiegyensúlyozva a különböző érdekeket a kereskedelmi megállapodásokat létrehozva, és ez szolgálja a fenntartható fejlődést. A ratifikáció folyamata zajlik az EU tagállamokban időnként kisebb, nehezebb nehézségekkel, mint például Németországban nem régiben, de sikerült rendezni a helyzetet. Azt halljuk, hogy a nemzeti parlamentekben a társadalmi vita nem volt olyan ö, intenzív, mint itt Brüsszelben, de hát így alakult a helyzet. És a parlamenti hatóságok jó munkáját ö, szeretném kiemelni, illetve az Európai Parlament eredményét szeretném méltatni. És a GSP rendszere kialakult, most már működik, méltányosabb módon, sőt, a preferencia rendszerek között nagy lelkűbb, hanem a legnagy lelkűbb a legkevésbé fejlett országok számára. A múlt heti plenáris szavazását szeretném üdvözölni a Myanmar Burmával kötött megállapodás mellett, és 2000 2011 májusában a GSP óta egy nagyon lényeges eredmény ez. Most a delegált jogi aktusokon dolgozik a bizottság, amely új szabályokat vezet be, és döntő hatást eredményezhet. Végül az akácsi országokkal való kereskedelmi kapcsolatok, aztán a piacra jutás módosító rendelkezések megszülettek, és szeretnék köszönetet mondani a konstruktív hozzáállásokért ebben a témában, és különösen az előadónak szeretnék köszönetet mondani. Ez megnyitotta a lehetőséget a regionális tárgyalások számára, mindkét oldal hosszabb távú kapcsolatokra összpontosít. És most, hogy a különböző opciókat tisztáztuk, az IPA folyamat valamennyi résztvevői a kereskedelmi kapcsolatok célrendszere érdekében dolgozhatnak. Úgyhogy minden meg fogok tenni ezek elérésére, és Afrikába látogatok még a nyár előtt a terveim szerint, és aztán még egyszer ősszel előrelépésnek vagyunk tanúi, reméljük, hogy megszületnek a megállapodások, és megkezdődhetnek az alkalmazások, és tájékoztatjuk majd önöket a frissebb fejleményekről. Jó jelek ezek a jövőre nézve, és jogalkatási javaslatok is vannak még az asztalon, mégpedig jelentősek is. Reméljük, hogy sikerül a parlamenti ciklus végelőtt lezárni őket. Csak nem két hónapja tettem egy javaslatot a kereskedelem védelmi eszközeink korszerűsítésére, és az együttműködésükre számítok, hogy a ciklus vége előtt lezárjuk ezt a témát. Határozott jelzést kell adni kereskedelmi partnereink számára, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot nem tűrjük meg, és a tisztességes kereskedelmet minden eszközzel megvédjük. Mert egy hasonló lehetőség nem várható a közeljövőben, hogyha most nem élünk vele. A kereskedelmi rendszerünk a világ egyik legfejlettebb megoldása, hanem a legfejlettebb, és ezt szolgálják az eszközeink, a szabályaink. A tanács, illetve a parlament megvitatja ezeket a jogalkotási javaslatokat. Mi viszont eltökéltek vagyunk, hogy a kereskedelmi védelmi eszközrendszerünket hatékonyan alkalmazzuk, hogy szabad, ám tisztességes kereskedelem folyhassék kiemelt partnereinkkel. Azután a pénzügyi felelősségről szeretnék szólni a vitarendezésben. Hálás vagyok azért, hogy a parlament nagy részt osztotta a bizottság megközelítését, de figyelmeztetnem kell önöket, hogy a parlament olyan irányba mozdult el, ami az unió egységes álláspontját veszélyeztetné a nemzetközi piacon, és az, egyezmény, az intézmények közötti egyensúlyt felborítaná ez, illetve a bizottság nem tudja hatékonyan érvényesíteni az uniós érdekeket. Határozottan ellenállunk a bizottságban, és reméljük, hogy a parlament támogat bennünket. A múlt heti plenáris szavazás bátorító jel volt ebben. Számítunk az önök támogatására a nemzetközi beszerzési eszközök kidolgozásában. Ez egy érzékeny, kényes kérdés, és a tanács körében lassan halad csak előre. Itt is arról van szó, hogy a kereskedelmi politikánk hatékonyságához van szükség erre a megoldásra, és számítok a parlament támogatására. Nyitott vagyok a javaslatokra, a továbbfejlesztésre, és az önök jelentését is érdeklődéssel várom. Végül pedig a végrehajtási rendeletet illetően az EU-nak a jogait képviselni kell tudnia, illetve meg kell védenie a jogait. Remélem, hogy ez a kérdés is hamarosan lezárul, még ebben a ciklusban. Végül ezzel párhuzamosan a zsúfolt tárgyalási napirendjét valósítja meg a bizottság. A következő hetekben, hónapokban több partnerrel tárgyalunk Japánnal, Indiával, Marokkóval, Tájfölddel és Kanadával igyekszünk lezárni, vagy Örményországgal, Grúziával, Moldovával a tárgyalásokat. És reméljük, hogy júliusban olyan helyzetbe kerülünk, hogy az USA-val is tárgyalhatunk majd a TTIP állásfoglalásra hívnám fel a figyelmet, amely múlt héten megszületett, és egy mélyen integrált transatlanti piac rendkívül előnyös lenne mindkét oldal számára. Különösen, hogyha a mai állapotokhoz hasonlítjuk. Egy független tanulmány még nem erősítette meg ennek az előnyeit, de tagadhatatlan, hogy a TTIP nélkül a transatlanti piac nem tudja teljes mértékben megvalósítani az ambícióinkat. És az EU óriási tapasztalatokkal rendelkezik, ezt kell kiaknázni a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokban, hogy még ambíciózusabb eredményeket érjünk el az osa -val múlt héten sajnálatos szavazási eredmény született az audiovizuális terület szabályozását illetően, a tanácsnak kell majd döntenie, ez még nem az út vége. Úgy indultunk, hogy a mandátum a lehető legszélesebb körül legyen, és lassanként leszűkült, így azonban a TTIP hozzáadott értéke nem érvényesülhet teljes mértékben. Nem csak a transatlanti gazdaság, hanem a világkereskedelem szempontjából sem optimális ez a helyzet. Azért mondom ezt, mert az INTA szakbizottság a, az éles érdekharcoknak a terepévé válhat, amint megkezdődnek a tárgyalások. Itt nem csak a közbeszerzés, hanem a tengeri szállítás, a légiszállítás, illetve a mezőgazdaság, a szolgáltatások, a földrajzi eredet megjelölés, illetve a palagáz, és még egy sor egyéb terület szempontjából nagyon fontos kihatásokkal jár a transatlanti gazdasági kapcsolatait tekintve. És Szeretném, hogyha a parlament ki, kiállna a saját TTIP állásfoglalása mellett, hogy az ambíciózus eredményeket meg tudja valósítani a bizottság a multilaterális területen, a TTIP-t szeretnénk támogatni, és nem aláásni. A következő WTO miniszteri szintű találkozó decemberben Balin reményeink szerint egy ütőképes csomagot eredményez majd a kereskedelem könnyítés terén, és a többi VTO tagok kereskedelmi, illetve szolgáltatási megállapodásai és ezt szolgálják. A tanácsnak javaslatot tettünk egy megállapodásra Kínával, és engedélyt kértünk az egyeztetésre. A globális kereskedelem ütőképes eszköz a szegénység felszámolására több millió ember esetében. Viszont a szállítói lánc felelősségteljesebb magatartást követel, és a megalázó munkakörülményeket fel kell számolni. Aztán a katonai konfliktusok az erőforrásban gazdag régiókat is tönkre tehetik. Bangladesben nemrég a sajnálatos események nagy felháborodást váltottak ki Európa szerte, és komoly aggályok merültek fel a munkakörülményeket illetően Banglades számos iparágában, illetve más fejlődő országok gazdaságában. És a bizottság múlt csütörtökön a plenárison el is mondta az ezzel kapcsolatos terveit többek között, meg kell erősíteni a szállítói lánc felelősség teljes kezelésének a kezdeményezését, és itt Brüsszelben az egyeztetésénk arra irányulnak, Banglades kapcsán is, Banglades képviselőivel, hogy a munkakörülmények tartósan javuljanak, az Egyesült Államok bevonásával is, nem csak az EU részéről, az Hilóval egyelőre konzultálunk, illetve a Banglades kormányjal szintén, és szeretnénk egy magasabb szintű július elejé tanácskozást összehívni az érintettek részvételével és ez továbbvinné a korábban már megkezdett egyeztetéseket, illetve a munkákat, a munkakörülmények biztonságosabbá tétele terén tájékoztatjuk majd önöket a felleményekről. Azután fontos a kitermelő területeknek a biztonságosabbá tétele. Szeretnénk, hogyha szélesebb alapra támaszkodna a fejlődés az ásványi kincsekben gazdag országok esetében. És az EU egy kezdeményezésen dolgozik, ezzel kapcsolatban várjuk az észrevételeket. A konfliktus zónákból, illetve a kockázatos területekről származó ásványi kincsek kezelését illetően évvégéig lezajlik ennek az egyeztetése szeretnénk egy EU szintű szállítói lánc biztonságát, illetve a helyes gyakorlatokat népszerűsítő és a gyakorlatokat be is tartató e, szabályrendszert alkotni a fejlődő országokkal. Szeretnénk egy jogalkotási kezdeményezést készíteni évvégéig erről, ami úgy tűnik, hogy a jogalkotási javaslatoknak a véghatárideje. Azzal zárnám, hogy nem csücsül a babérjain az Európai Bizottság, hanem visszük tovább a kezdeményezéseket, és újakat is szeretnénk alkotni. Az önök elkötelezett támogatására számítok, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk végezni. És önök is számíthatnak rám, hogy a ciklus végéig mindent el fogok követni, hogy számos témakört lezárhassunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Gerhard úr. Most akkor az esmecsere következik. A bizottság arra koncentrált, amelyre mi is megjegyzéseket tettek. Tehát épp ezért várom a hozzászólásokat, és követem a frakciók hierarchiáját, legalábbis a méretüket illetően. Daniel Kaspari az LPP e részéről. Tisztelt biztos úr, köszönjük szépen, hogy ma ismételten ellátogatott a körünkbe. Úgy gondolom, joggal utalt bizonyos sikerekre, amelyek az ön munkájának köszönhetően az elmúlt három és fél évben eh, elérkeztek a munkákban. Az Egyesült Államokkal tervezett megállapodásra térnék át. Úgy gondolom, hogy valószínűleg sikerülni fog júliusban a, eh, elindítani a dolgot. Ezzel két-három évvel ezelőtt itt a parlamentben még senki sem számolt volna. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, és nagyon örülnénk annak, hogyha mindent megtenne annak érdekében, lehetőség szerint a bizottságban kellő erőforrás álljon rendelkezésre e tárgyalásoknak az intenzív, gyors, és átfogó lefolytatására. Olyan sok folyótárgyalás van már évek óta, ahol igazából egy helyben topporgunk, és nagyon jó lenne, hogyha az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás esetében, ami stratégiai jelentőségű, megfelelő erőforrásokat fordítanánk az előre lépésre, és nem egy vége láthatatlan történeté válna ez az egész. A másik dolog szólt a Kínával kötendő beruházásvédelmi egyezményről. Úgy gondolom, hogy ott is kétség kívül feltétlenül szükséges az előrelépés. Nagyon sok problémát látunk még. Európai vállalatoknak vannak problémái Kínában, mindent meg kell tennünk annak érdekében a gazdasági kapcsolatokban, hogy megfelelő lábakra álljon ez a dolog. Hogyha pedig beruházásvédelmi egyezményről beszélünk, akkor az én benyomásom az, hogy nem csak a bizottságnak kell foglalkozni a Kínával kötendő új beruházás egy védelmi egyezménye, hanem a tagállamok is a saját nemzeti bilaterális beruházás védelmi egyezményekkel kezdenek el foglalkozni. Úgy gondolom, hogy itt az elmúlt hónapokban itt a parlamentben 10-15-20 olyan tagállamot is láttunk, illetve hallottunk, akik bejelentették, hogy bilaterális beruházás védelmi egyezményeket kívánnak kötni. Vietnámmal is tárgyalni akarunk egy kereskedelmi megállapodásról, és egy tagállam most azt kérte, hogy kapja meg az engedményt, hogy Vietnámmal bilaterális beruházásvédelmi egyezményt kössön. Az én konkrét kérdésem az lenne, hogy hogyan kívánjuk ezt a problémát megoldani, tehát azt, hogy egyrészt itt európai illetékesség van a beruházásvédelmi egyezmények esetében, más másik oldalon, ugyanakkor az elmúlt hónapokban egyre erősebb szerintem az a tendencia, hogy a tagállamok maguk is eh, beruházásvédelmi egyezmények tárgyalásával kezdenek. Látja ez esetleg annak, az, annak a lehetőségét, hogy visszafogottságra vagy megfontoltságra intsük a tagállamokat ebbe, ezekben a dolgokban, az európai kompetenciába eső kérdésekben. És harmadsorban nagyon sok tervről számolt be. Az én benyomásom az, hogy a középtávú pénzügyi tervezés keretében egy dolgot nem teszünk, nevezetesen az Európai Bizottság erőforrásainak az újraosztását, újraallokálását. Azok a projektek, amikről itt ma szólt, a meglévő személyzeti állományjal kell tehát, hogy számoljanak. Nekem erős aggodalmaim vannak, hogy a személyzeti, vagy hát humán erőforrások területén megfelelő erővel rendelkeznek-e feladatok ellátására. Mi parlamentként hajlandónak mutatkozunk minden frakcióban arra, hogy támogassuk önöket ebben az esetleg az esetleg nem annyira, nem annyira munkával leterhelt főigazgatóságok részéről megpróbálunk segíteni önöknek e, humán erőforrásokat átcsoportosítani a saját erő saját főigazgatóságába, hogy a folyamatban lévő munkákat és a folyamatban lévő megállapodásokat sikerre vigyék. A négy téma, amiről pedig szívesen szólnék, most széles vita folyik az európai tagállamok között, a napelemeknek az antidömping eljárásával kapcsolatban. Itt a médiában már beszámoltak, hogy 47%-os antidömpingről is szó lehet. Nem kívánok itt a százalékos arányokkal foglalkozni, de a maga a szám azért mégiscsak elhangzott, 47%-ról volt szó. Nem tudom, hogy ez most egy megfelelő érték, vagy 60% lenne a megfelelő érték, vagy csak a 30% lenne a méltányos, de mindenképpen azt kérném öntől, ugye nem elfogadható, hogy mi Európai Unióként itt csak rábólintunk a tagállamok által kért dolgokra. Tehát nem szabad megengednünk, hogy a tagállamok a Kínával kapcsolatos dolgokban nyomás alá helyezenek minket. Én azt kérem öntől, hogyha itt az tényleg átmeneti vámokat vezetnek be, és azok hatályba lépnek a tervek szerint, akkor ezzel tényleg megfelelően nyomást gyakoroljunk Kínára, hogy a párbeszédek megfelelő mederbe kerüljenek. Tudom, hogy nagyon nehéz egy ilyen nagy és öntudatos partnerrel tárgyalni, de úgy gondolom, hogy ha már mi az elején engedünk nekik, akkor az rossz. Itt a kereskedelmi bizottságban senki sem akar kereskedelmi háborút kirobbantani Kínába nem arról van szó, hogy mi itt most kereskedelmi háborút akarunk, hanem úgy gondolom, hogy a 47%-os eh, antidömping eh, árrés és antidömping vám eh, már mégiscsak elhangzott, tehát arra kell most figyelnünk, hogy a intézkedéseknek a hiányosságairól elgondolkozunk, és ne robbantsunk ki kereskedelmi háborút. Jó lenne, hogyha ebben a, ebben a témában kitartanának, és nem engednének és lehetőség szerint egyenrangú partnereként tudjunk erről a konkrét témáról is, de nagyon sok más kérdésről is beszélni a kínai partnerrel. De hát ez egy szimptomatikus eset, ez a kereskedelmi kapcsolatoknak az állatorvosi lova, ez a konkrét eset, ami nyilvánvalóan meg fogja határozni az elkövetkezendő évtizedeknek a kínai fűződő kín kereskedelmi kapcsolatait. Ez volt az én magam négy pontja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő a szocialisták nevében Langekör kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük biztos úr. Csatlakozva ahhoz, amit Daniel Kraspari mondott, nagyon remélem, hogy a Német Szövetségi Kormányjal szemben is ezt a határozott álláspontot fogod képviselni, ugyanis az a kormány nyilvánvalóan más álláspontot képvisel. Én három területről beszélnék. Elsőként utalt a bilaterális kereskedelmi egyezmények tagállami ratifikációjának nehézségére. Ennek ugye az az oka, hogy ezek a megállapodások, vegyes megállapodások, és valószínűleg ugyanez lesz a probléma a jövőbeli kereskedelmi megállapodások esetében is. Mi az ön stratégiája a tanácssal szemben a Lisszaboni szerződésből eredő kompetenciák biztosítása területén? nevezetesen abban a kérdésben, hogy nem szabad itt a kizárólagos uniós kompetenciával tartozó kereskedelmi politikát bilaterális egyezményekkel korlátozni. Itt van a bangladesi eset, hallottuk az ezzel kapcsolatos álláspontját. Az elmúlt plenáris ülésen helyén való konzekvenciákat vontunk le ebből az esetből. Nem tudom, hogy nem kellene megfontolni-e jövőbeni kereskedelmi megállapodásokban, erősebben, hangsúlyosabban fogalmazunk az értékteremtési láncok kialakításával kapcsolatban, és a vállalati eh, társadalmi felelősségvállalás kérdésével kapcsolatban. Itt például az USA-val és Peruval köt kötött megállapodásra is gondolok, ahol erősebb vállati, munkavállalói felelősségvállalást irányoztunk elő. Aztán itt van a kettős felhasználású eszközökkel kapcsolatos jogszabályalkotás. Talán ezzel kapcsolatban is említhetne néhány szempontot, ugyanis úgy gondoljuk, és biztosak vagyunk abban, hogy a nem nyilvánvalóan önnek a hátralévő kevés idő ellenére is lesz még mersze jogszabályokat alkotni ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kochmerin asszony az ALDE nevében. Um, <clears throat> thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, biztos úr, hogy újból eljött ide. Hálás vagyok, hogy nem felejtette el, a, amelyet mondott néha kínos meghallgatások során, hogy nyitott a, az együttműködésre és a nyitott párbeszédre a parlamenttel, és ezt tényleg így is tette, és nem felejtette el az évek során e, ezt a megjegyzését. És ezért nagyon örülünk, hogy ma is itt van. Két kérdésem lenne, és biztos vagyok benne, hogy Katrin az ALDE nevében más kérdésekre is kitér majd, amelyeket én nem említek. Az egyik azt mondta, hogy Kanadával végleges formányba öntjük most a megállapodást, az utóbbi két év során már többször hallottuk ezt, és épp ezért nem tudom, hogy most milyen végleges formája van ennek a véglegesítésnek. Tehát tud-e egy konkrétabb dátumot említeni, amikor valóban üdvözölhetjük a tárgyalások lezárását. Melyek azok a kérdések, amelyek még mindig nyitottak, és amelyek legnagyobb aggályokra adnak okot Kanada és az EU között. Van még egy másik dolog. Daniel Kaspari is, és Bent Lange is említette. Ez pedig a a Kína elleni intézkedéseknek a kérdése, amely sok zajt okoz a tagállamok között is. Tehát a bizottságnak a Kínával szembeli intézkedéseit csak hat tagállam támogatta, és még a többi tagállam nem tudja, hogy mit tegyen. Tehát felmerül a kérdés, hogy mik lesznek a következő lépések, amikor a tagállamok között és a tagállamok és bizottság között ilyen a kapcsolat ezt illetően. A bizottság nyilvánvalóan tudja, hogy miért akar ideiglenes vámokat kivetni, de mi mik azok a kérdések, amelyekről talán beszélhetne nekünk egyrészt az elemzéseket illetően, és hogy milyen konkrét intézkedések törnek. A telekommunikációs kérdéseket illetően a, a bizottság döntése elvben döntést hozott, de még nem aktiválja ezt a döntést a WTO-val kapcsolatban, akkor ez mit jelent? Ez ellentmond ugyanis annak, amit múlt hét szerdán hallottunk, tehát, hogy a tagállamok köthetnek beruházási megállapodásokat Kínával. és ezek az intézkedések ugyanakkor nem tűntenek, tűnnek nagyon olyannak, amelyek segítik a Kínával való kereskedelemnek. Most pedig a konzervatívok frakciója képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, mióta utaljára itt volt az Intában, azzal választ, vált, vádolta az brit képviselőket, hogy semmit sem tudnak, és hogy a Nagy-Britannia számára katasztrofális lenne, hogyha kilépne az EU-ból, ugyanis tízezer munkahelynek az elvesztését is jelentheti ez. És azt mondta, hogy tényeken és számokon kell a döntéseket, alapján kell a döntéseket hozni. Én ezzel egyetértek, de mivel ilyen módon beleszólt a brit politikába, a kérdésem az, hogyha egy népszavazás során Nagy-Britannia 2016-ban úgy döntene, hogy ellép, kilép az EU-ból, akkor ön kereskedelmi biztosként azt mondja, hogy az EU nem tudna kereskedelmi megállapodásokat kötni a legnagyobb ügyfelével, Nagy-Britanniával, amely 4 milliárd eurónyi árut és szolgáltatást vesz az EU 26 tagállamattal. És az 50-es cikk a Lisszaboni szerződésben elállási megállapodásoknak a kötelezettségét is elírja bármely tagállamát. Tehát, hogyha az EU UK, UK kereskedelmi megállapodás olyan lenne, mint Svájccal. Tehát akkor nem akar itt félelmet elterjeszteni, hogy ez történne. Talán ez nem, nem így van, ezt világosá tudná tenni. Következő a zöldek Köszönöm szépen, vannak kérdéseim, de van, rövid megpróbálok lenni. Említette Kolumbiát. Volt egy útiterv Kolumbiával kapcsolatban, és talán elmondhatná nekünk, hogy kifelelős ennek az ütemtervnek a megvalósítását illetően. Mikor hallhatunk erről egy első jelentést? Aztán említette Miamárt is, és a jelentést itt is. Itt a munkahelyi normákat illetően lesz 2014 előtt egy újabb eredmény. A TD-t illetően szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek jogalkotóként megtartják a fontos szerepést, ugyanis eznek lényeges fontossága lesz. Ezzel kapcsolatosan támogatom az epp t Kínával kapcsolatban, tehát hogy ne adjuk fel a Kínával kapcsolatos megközelítésünket. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban azt hiszem mondta, hogy az átláthatóság nagyon fontos, ha bár más körülmények alatt. Számunkra is nagyon fontos, hogy a meg most folyó tárgyalásokkal kapcsolatban is legyen átláthatóság. Ez korábban nem így volt. Tehát fontos, hogy hogyan tudják majd a képviselőket és az állampolgárokat tájékoztatni a tárgyalás folytatásáról és a mandátumról is. Aztán az audiovizuális normákat illetően, szabványokat illetően, de más szabványokat illetően sem nem akarjuk elveszteni azt, amit a többség akar a parlamentben, hogy ezeket is figyelembe vegyék. Bangladessel kapcsolatban a parlament két plenárissal ezelőtt szavazott arról, hogy kötelez, kötelező vállalati felelősségi szabályokat szeretnénk elfogadtatni. Most mi ezzel a helyzet? Az, az epasz szal kapcsolatban látta a, egy delegációnak a e, jelentését, amely a Karaf, Kariforum keretében több problémával is találkozott az IPA-val kapcsolatban. Erre mi a válasza? Ugyanakkor Indiával kapcsolatban szeretném, hogy hogy, a hely, hogy áll a helyzet, mert azt nem említette. I I see nobody. Úgy látom, hogy a Gué-tól nem kért szót senki ebben a körben az EFD részéről. A Dartmouth képviselő kapja meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, hogy eljött ide körünkbe ezen az ülésen és a megszokott pontossággal fogalmazott. Két kérdést szeretnék feltenni. Ide nem kapcsolódó kérdések kapcsán. Az egyik az Egyesült Királyságot illető észrevételeivel kapcsolatban. Ennek a háttere a következő. Azóta, hogy az Egyesült Királyság 1973-ban belépett az EU-ba, a halmozott kereskedelmi deficitünk 538 milliárd font sterling, ami 1000 milliárd euró. Ezt szeptemberben már elmondtam egy hozzászólásban, és most májusban vagyunk már, tehát azóta csak halmozódott ez. És szeretném tisztázni az Egyesült Királysággal kapcsolatos észrevétele ügyében, hogy ez egy személyes prognózisa volt, vagy pedig hivatalos minőségben fogalmazott így kereskedelmi biztosként, avagy a bizottság egészen nevében mondta, amit mondott. És valóban az az ön előrejelzése, mert itt elméleti előrejelzésről van szó, hogy amennyiben az Egyesült Királyság valóban kilépne az Európai Unióból, én most az önvéleményére vagyok kíváncsi. Valóban úgy gondolja, hogy a szabad kereskedelmi lehetőségeket nem tudnánk ugyanúgy igénybe venni, mint mondjuk a Mexikóval, Dél-Koreával és Kolumbiával is, meg a többiekkel kötendő megállapodások, amit lehetővé tesznek, hogy ebben mi nem vehetnénk részt. Aztán a másik pedig a napelemekre kivetett, illetve sürgetett Mm, a kínai napelemekre kivetendő vámok ügyében szeretnék rákérdezni. Nem csak Németország tiltakozik, bár úgy tűnik a német képviselők itt nem tiltakoznak, de ez egy másik történet, de úgy tűnik, hogy mintegy 40 e, képviselő tiltakozik ezek ellen, és a Financial Times-ban az áll, hogy 17 tagállam tiltakozik egyhangulag ez ellen a napelemre kivetendő vám ellen. Amennyiben több mint a fele a tagállamoknak tiltakozik, szám szerint, illetve lakosság számban, az, az önök számára erkölcsi felhatalmazást jelent. Itt most nem jogi értelemben, hanem erkölcsi értelemben kérdezem. Tehát büntetővámok melletti kampányt mernek-e akár 47%-os vámokat sürgetve ö, sürgetni. És ez a kezdeményezés ráadásul a tagállamok előzetes jóváhagyása nélkül indult. És egy brit jogász a bíróság előtt ezt a komédiának nevezni, semmiféle tagállami jóváhagyás nem áll mögötte, nincs mögötte felhatalmazás. Arra is emlékeztetném önt, hogy minden akcióra reakció a válasz, ez a fizika alaptörvénye. A politikában is megvan ez a viszonosság a vámok esetében. Például a vállalkozások a választókerületemben, különösen amelyek napelemeket szerelnek, a védővámok miatt tönkre mennének. Tehát nem csak a gyártásban dolgozókat veszélyezteti. Az elnök kéri, hogy fejeze be a hozzászólást a képviselő. Kérném szépen, hogy ezekre a kérdésekre adjon választ. És köszönöm szépen, hogy rám fordítja, és a témáimra ezt az időt. Elnök, köszönöm. Most a második körben fogadjuk az észrevételeket, illetve igényeket. Could be short of time, but if you want to, because I, I think I have quite something to say about all this. You know? But you have already a number of requests for the other questions. How many other? Five makes sense, I mean, then I cannot answer. At least 20 questions Uh, Commissioner has rather to... Elnök? A biztos úr előbb választ adna az elhangzottakra, és aztán következik majd a következő kör. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nyilván lesznek még további kérdések, de hogyha választ adok az eddigiekre, akkor talán kevesebb kérdés várható a következő körben. Az az érzésem, hogy szinte minden lehetséges kérdést feltettek már. Bár persze a parlamentben sosem tudhatja az ember. Elnök, ne becsülje alá szakbizottságunk kérdezőképességét. Az Egyesült Államok államokat illetően. Remélem, hogy júliusban elkezdhetjük a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy észszerű esélyünk van arra, hogy a mandátumról megállapodás születhet Luxemburgban június 14-én. Nem időznék hosszasabban az audiovizuális terület ügyein, de hogyha megnézzük azt a három fix pontot, amit egyértelműen leszögeztem itt a parlamentben is, akkor nem tudom elképzelni, hogy mi történhetne, ami ezeket veszélyeztetné, illetve a kulturális sokszínűséget alá áshatná a tárgyalások során. Én nem látok ilyen veszélyt. Aztán a kulturális sokszínűséget tekintve, én úgy gondolom, hogy bármi is történjék, azt egy hangú jóváhagyás kell, hogy szentesítse. És az őszinte érzésem a következő, számos kérdés felvethető a vitában, viszont hogy ezek rendeződnek-e, illetve mi lesz az eredmény, az már bizonytalan. Ez a terület rendkívül gyorsan fejlődik a digitális vívmányok miatt. És a tartalmat közvetlenül letöltik streaming technológiával, az Apple, a Google, a Netflix és a többi letöltő hálózat, illetve rendszer segítségével. Tehát látni kell, hogy ez egy szélesebb, nagyobb léptékű probléma, és végül is az Európai Unió nem állíthatja le a műszaki fejlődést sem a maga területén, sem világszerte. Tehát azért látni kell, hogy a jövő az akkor is bekövetkezik, hogyha ellenállunk. Úgyhogy felvetjük ezeket a szempontokat az USA-val folytatott tárgyalásokban, de az mandátum függő is, és megértem a parlament szempontjait. Bár, elnök úr, elmondhatom, hogy ezért nem önfelelő, sem az itt lévő képviselők, de én valóban úgy érzem, hogy a plenáris körben kellene ezt szélesebb részvétele megvitatni, és nem csak itt a szakbizottságban, és ez sajnálatos. És most már nagyon régen dolgozom itt a parlamentben, a plenárison meglehetősen jól előrejelezhető a vitáknak az irányultsága. És sajnálatos, hogy a parlament egyéb területei nem vesznek részt ilyenkor a vitában, de hát ilyen az élet. Ami Kínát illeti, a biztosok kollégiumának én egy olyan mandátum javaslatot tettem, amely a tanács jóváhagyásától függ. Ez szerint a javaslat szerint a beruházások védelme, illetve a piac, piacra jutás a két terület, amiről tárgyalnánk, és Kína számára világosát tettük mindig is, hogy ezekről szeretnénk tárgyalni, és a tárgyalások tárgyát kéne, hogy képezze a piacra jutás is. És a Kínával tartott csúcs következtetései között két alkalommal is szerepelt, hogy ezek kéne, hogy legyenek a megtárgyalandó témák, és bármely oldal érdeke lehetővé teszi, hogy napirendre kerüljön egy-egy kérdéskör, akkor is, hogyha a másik oldal ezt nem látja érdekének, vagy nem ért egyet. Ehhez szeretnék ragaszkodni. Aztán Kérdés az is, hogy Kína mennyire tud haladni a maga mandátumával. Azt mondja, hogy felkészült, hogy halad előre, de egész pontosan hol tart. Ezekről az ügyekről a tanácsot is meg kell majd kérdeznünk. Amikor a mandátumról megszületik a döntés, és remélem, hogy ez nem lesz nehéz a tanácsban addigra már világosabban látjuk azt is, hogy a kínaiak mit terveznek, és meg kell mondjam, ezt nem lehet mindig jól átlátni. Aztán a kétoldalú beruházási megállapodások ügyében mi nem fogunk erre felhatalmazást adni. Megkezdtük a beruházási tárgyalásokat Kínával, elindítottuk az eljárást, hivatalosan a csúcson az EU ezt a javaslatot tette, Van Rompuy, illetve Barozó elnökök egybehangzóan, és a kétoldalú beruházási tárgyalásokra nem adtunk felhatalmazást, tehát a tagállamokat nem hatalmaztuk fel erre, és nem is szabad, hogy ezt tegyük. Megvan a lehetőségünk, hogy ezt ellenezzük, hogy ellenálljunk, és ellen is fogunk. Aztán Olaszországgal kapcsolatban mi volt pontosan a, a probléma? Olaszországot is érintett az egyik kérdés, nem, Szilvána? Nem. Egy nem a tagállamok és Kína, hanem mondjuk e, Vietnám, Kazaksztán és a tagállamok közötti oldalú beruházási megállapodásokra utaltam. Mert azt hiszem, hogy több mint 20 hasonló mm, van folyamatban válasz. Eddig még nem kaptunk ilyen észrevételt, illetve megkeresést, úgyhogy Vietnámmal ez is részét képezi a beruházási megállapodásokról szóló tárgyalásoknak. És hogy ez megvalósul-e, amennyiben igen, akkor az EU szintet jelent, és nem tagállami szintet. Aztán a humán erőforrások átcsoportosítása témában kaptunk némi plusz humán erőforrást, illetve annyiban is, hogy a mínusz egy százalék ránk nem érvényes. Tehát ez kedvezőbb bánásmód, mint a többi főigazgatóság esetében. És mindenképpen igaz, hogy rendkívül zsúfolt a programunk. És bizony el kellene még néhány ember és én dolgozom is, hogy ez így legyen, de természetesen valakinek le kell mondani státuszokról. És sokan azt mondják, hogy a múlthoz ragaszkodik az, aki a létszámhoz ragaszkodik. Nos, hát akárhogy is, igyekszünk majd a lehetőségeinket kihasználni. Aztán akkor a napelemek ügyében, illetve több kérdés is érintett ezt. Tudom, hogy a, a, az Antidömping Bizottságban 14 vagy 15 tagállam eh, a vámok ellen szavazott, ezt tudom. Tehát először is ők tanácsot adnak, de nem döntenek. Az Európai Bizottság hozza a döntést, hogy provizórikus vámokat kivete, ideiglenes vámokat alkalmaz-e. Másodszorban, amikor megnézzük a pozitív, illetve a negatív szavazási eredményeket, illetve a tartózkodásokat. És ez a brit kolléga kérdésére, illetve Campbell és Dartmouth kollégák kérdésére is választad. Egy kicsit másképpen néznek ki a számok, mint mondjuk 15 kontra 12. Tehát nem azt állítom, hogy önök nincsenek tisztában az arányokkal, Én azt gondolom, hogy hamis kiinduló pontot választottak, mert azért a másik oldalt nagy tagállamok is képviselik. Mindenképpen az jön ki az eredményekből, hogy az Európai Bizottságnak alapvető szerepe van az ilyen eljárásokban. Mert, és erre én felhívtam a figyelmét a kínai miniszterhelyettesnek tegnap, hogy számos japán újságíró például nem gyakorolt rám nagy hatást azzal, hogy a tagállamok befolyásolására törekszik. Engem ez abszolút nem érdekel. Lehet a világ legkisebb sziget állama elmögött, vagy akár a világ legnépesebb állama az ügy mögött, számomra egyre megy. Tehát a nyomás gyakorlással az esetemben csak az idejüket vesztegetik. Hogyha megnézzük az eljárást, akkor nagyon fontos, hogy meghallgatva a tanácsokat, meghozzuk a számunkra célszerűnek és helyesnek tűnő döntést. Mert biztosíthatom önöket arról, hogy azok, akik most nemmel szavaznak, négy szem közt nem feltétlenül ugyanazt mondják. Tehát az nem jó, hogy számos tagállam fél úgy szavazni, ahogyan egyébként gondolja, hogy legyenek a dolgok. Ez nem egy jó fejlemény, de én nem adom be derekam. Vent Lange kérdésére. A Kínával kapcsolatos álláspontom, ezt nem fogom kommentálni. Fogalmazhatnék részletesebben, de egyelőre úgy, döntök, úgy döntöttem, hogy nem, hiszen a politikai vélemények azok sosem teljesen magá, maguktól értetődőek. Banglades ügyében. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell mind a két oldalon ezt. Tehát Európában, az USA-ban, illetve Bangladesben is Felmerült a kérdés, hogy az USA-val együttműködünk-e, mi erre nyitottak vagyunk, de a magántárságoknak is kötelezettséget kell vállalni. És nyilvánvalóan dolgoznunk kell a bangladesi kormányjal is, egyeztetni kell. Ez nem könnyű dolog egyébként. Itt több ezer vállalkozásról van szó, egy fejlődő, igen kevésbé fejlett országban. Tehát ebbe az irányba kell haladni, amit viszont én nem vagyok hajlandó elfogadni, az a következő, hogy ez előfeltétele legyen a kereskedelmi kapcsolatoknak, hogy mondjuk havonta 30 vagy 40 dollár minimumhoz kötnénk a kereskedelmi kapcsolatokat. Ez nem igaz. Ami pedig az egyenlő szabályokat illeti, a fizetéseknek a kikötése az protekcionizmushoz vezetne. Tehát nem erről van szó, hanem a szegény munkavállalók megfelelő sorsáról kell, hogy gondoskodjanak, illetve a biztonságáról. És ez a bangladesi kormánynak, illetve a különböző hatóságoknak a dolga, és egyértelmű előrelépés szeretnénk. Aztán volt egy kérdés, azt hiszem, hogy Keller képviselő tette fel Banglades kapcsán a következő kérdést. Itt most minden csak fegyvert nem, amennyiben ezt a témát vetjük fel, akkor a bármit csak fegyvert nem, nem ennyire széles körű. Emögött van egy logikus indok. Hogyha túl sok előfeltételt szabunk, akkor a legkevésbé fejlett ország számára azt az üzenetet közvetítjük, hogy nem akarunk együttműködni. Tehát egyensúlyt kell találni. Megvizsgáltam ezt a területet. Az ILO egyezményeknek a listája, ami feltételként szerepel, nem kimerítő. Aztán akkor, amikor intézkedést szeretnénk hozni, akkor ez úgy is tekinthető, hogy nem akarunk együttműködni. A kiegyensúlyozott megközelítés, hogy lehetővé tegyük, hogy bemutassák, hogy készek megfelelni. A jelenlegi álló jelentés hogy is mondjam, valamilyen szinten mintha figyelembe venné az egyeztetési eljárást. Mi általában az ilo a következtetéseiből, a tapasztalataiból szoktunk kiindulni. És ebben az kéne, hogy szerepeljen, hogy számos feltételt súlyosan megszektek. Én ellenzem, csak hadd tisztázzam az importkorlátozásokat. Én most itt a vállalati vállalásra szerettem volna a figyelmet felhívni, és nem az intézményeknek a, az intézkedésére rendben, de említettem, hogy mind a két oldalon dolgozunk, tehát vállalati felelősségvállalás is kell. Én határozottan meg vagyok róla győződve, hogy a vállalatoknak igenis van felelősségük, ezt vállalniuk kell. És számos európai céget bevonva el kell érni, hogy kötelező legyen a vállalás a jövőre nézve. Én úgy gondolom, hogy az európai cégek felelősséggel tartoznak a beszállítóik tevékenységeiért, és nyilván vannak alvállalkozók, de tehát nem kis KKV-kről van szó, hanem nagy cégekről. Úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy a beszállítóik korrektül bánjanak a dolgozóikkal, illetve hogy folyamatosan ellenőrizzék a beszállítókat. Nincs ezügyben takargatni valom. Én mindig nagyon határozottan képviseltem ezt. Azután az ásványkincsek konfliktus zónákból én szeretném, és ahogy említettem, igyekszem elérni, hogy jogalkotási javaslat szülessen még az év előtt. Aztán, ami a kettős felhasználást illeti, én úgy gondolom, hogy a helyzetet fel kell oldani, az omnibus szabályozás vonatkozásában a tanács, illetve a parlament között, és addig a kettős felhasználásban nem tudunk előrelépni európai szinten, mert szeretnénk, hogyha az EU versenyképességét szolgálná ez a szabályozás. Ugyanakkor a legitim biztonságossággal összefüggő aggályokat is kezelni. Reméljük, hogy hamarosan sikerül majd dűlőre jutnunk az omnibus témában, és aztán majd előállunk a javaslatunkkal. Kochmérin képviselő kérdésére. Kanadára kérdezetre. Már jó ideje abban reménykedünk, hogy lassan megszületik, illetve említett, hogy ön már régóta reméli, hogy megszületik a megállapodás, én magam is. Ott meglepően, meglehetősen hideg volt, mikor legutóbb ott jártam, és nem az ülésteremre gondolok, hanem kint. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, még folynak a viták. Ön úgy fogalmazhatna, hogy ezek részletek, de hát a részletek adják a megállapodás lényegét. Például a friss, illetve a mirelit, illetve a fagyasztott hús arányáról vitatkozunk. És ez az értékeket meglehetősen módosítja, befolyásolja. Erről folyik a vita. Hát ez nem nagy politika, hanem ebből alakulnak ki a megállapodások bevallom, hogy én ezt a megkülönböztetést a tárgyalások előtt nem is ismertem, hogy friss kontra fagyasztott húsarány. De hát ebből lett az egyik vita téma. Azután a közbeszerzések egyes vonatkozásairól vitatkozunk még, és ennyi. Szinte megállapodtunk már, a holnap, vagy pedig holnap után találkozom a kanadai miniszterrel Párizsban, mert az OECD ülés keretében erre lehetőség lesz, és remélem, hogy megvalósul az áttörés. Már csak 5 centire vagyunk egymástól, de már nem sok benzinünk maradt, szinte kifogyott. Ami pedig a távközlési területet illeti, a biztosok kollégiuma elvi döntést hozott, hogy meglépjük ezt a szabályozást, és az eljárás a napelemekkel kapcsolatban nem saját kezdeményezés, hanem egy panaszt nyomán indult. És a panasz főként német társaságok irányából érkezett. De hagyjuk ezt. És a távközlési területen viszont saját kezdeményezésű eljárást indított a biztosok kollégiuma. Ebben megállapodtunk, ráadásul egyhangulag. Ennek is megvan a maga jelentősége, Egy hangú döntés volt. Nyomás nélkül. Erről biztosíthatom önt. Most ki kell várnunk a fejleményeket, a kínai fél lehetőséget és időt kap, hogy megfeleljen az elvárásoknak, ellenkező esetben eljárást indítunk. És egy általánossággal egészíteném ezt ki. Ez fontos vita Kínával. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb kereskedelmi jellegű vita jelen pillanatban. Talán az USA-val való vitánkat kivéve, de az is egy teljesen más típus. Az nem egy veszekedés ebben az esetben, viszont komoly alapvető vitánk van Kínával. Mert az a lényege, hogy amikor Kína versenybe kezd velünk, akkor egyenlő bánásmódot, azonos szabályokat kell biztosítania. Legyen szó napelemekről, mobiltelefonokról, illetve hálózatokról. Tehát az utóbbi öt évben kijelöltük azokat a területeket, amelyeken a verseny számunkra elfogadható, tehát versenyezzenek az EU-val, de tartsák be a szabályokat. És a tagállamok a szavazás előtt ezen is gondolkodjanak el. Aztán Campbell úr. lehet, hogy nem hisz nekem, de én szeretem a brit politikusokat, mert különleges stílust képviselnek, és hiányozni fognak, hogyha kilépnek. Én nem csatlakozom önökhöz ebben, de hiányozni fognak. A vitákhoz különleges bukét adnak hozzá. Ahogyan elő tudják adni a sértett felháborodást. Ez kifejezetten humoros, nekem tetszik. És én azt nem mondtam, egyáltalán mondtam, hogy a britek nem értik Európát. De egyébként a brit politikáról én szerintem azt mondok, ami nekem tetszik, hiszen önök is az Európai Unió tagja. És ez nem feltétlenül a biztosok kollégiumának a véleményét képviseli. Nem a nevükben szóltam. De szerintem legalábbis magán beszélgetésekben a legtöbb kollégám egyet értene ezzel. Remélem, hogy ön is hisz a vélemény nyilvánítás szabadságában. Hol lennénk a parlamentben, és önök is hol lennének a vélemény nyilvánítás szabadságának a joga nélkül. És Párizsban vacsoráltam feleségemmel, és a szomszéd asztalnál egy konzervatív parlamenti képviselő ült. Beszélgetésbe kezdtünk, ő euroszkeptikus volt, igyekeztem meggyőzni, és Szerintem majdnem sikerült is. Mire a desszerthez értünk. Mert igaz, úgy gondolom, hogy nagyon sok félreértés övezi az Európai Uniót. Ezt igyekeztem kifejteni, és politikusként én nem magasrangú tisztviselő vagyok, hanem politikus, tehát én szerintem ezt elmondhatom, ezt meg is tettem, és e, remélem, hogy nem követelik, hogy kérjek majd bocsánatot ezért. Kötnék-e az Egyesült Királysággal kereskedelmi megállapodást? Hát ez mellékes, hiszen egyelőre tagok, EU tagok. Ez van. Remélem, hogy nem is fognak kilépni. Ebben reménykedem. Úgyhogy elméleti kérdésekről miért nyitnék vitát, amikor még számos valódi kérdésre kell választ adnunk. Aztán ha az ön szóhasználatából egy új terminus technikust sajátítottam el, hogy a bíróság előtt egy jogász ezt komédiának nevezni, angolul eh, frolik, eh, franciául dance frivolnak neveznénk. Tehát a, a frolikot jegyzeteltem. Úgyhogy az erkölcsi felhatalmazásra vonatkozó kérdése Dartmouth képviselőnek, szerintem még Campbell képviselő kérdésénél is szórakoztatóbb, úgyhogy engem nem hozott zavarba. Aztán Keller képviselőnő, az úti terv, illetve annak a nyomonkövetése, igen, ezt határoztuk el az első jelentés megszületéséig, és a önnel egyetértek a Myanmarral kapcsolatos mandátum ügyében. Várjuk meg az első beszámolót, még a, a ciklus vége előtt. Aztán a TD terület. Teljesen egyetértek, hogy játszon teljes körű szerepet az Európai Parlament, és úgy gondolom, hogy meg tudunk a TDI-ről állapodni önökkel ennek a pontos részleteiről. Én úgy gondolom, hogy a tanácshoz képest a parlamenttel ez könnyebb lesz és Kínával kapcsolatban ne engedjek az álláspontunkból, nem fogok. Ennyit mondhatok. Aztán eh, Trinidad, Tobago és az EPÁK ezügyben meg kell, hogy vizsgáljam a kérdést, és nem tudok kapásból válaszolni. Aztán az átláthatóság. A lehető legmesszebb mennék az átláthatóságban. Úgy gondolom, hogy a megállapodás, illetve a tárgyalások az Egyesült Államokkal lehetővé kellene, hogy tegyék, hogy a többi tárgyalásnál nagyobb átláthatóságot biztosítsunk. Az Egyesült Államoknak is el kell ezt fogadnia, és igyekszem majd e, ennek érdekében érvelni. Tehát átláthatóvá kellene tenni az álláspontokat, az érvek ismertek, és a különböző érdekek szintén, amelyek felmerülnek. Tehát sokkal nyitottabb tárgyalásokat kellene folytatnunk, mint mondjuk más országok esetében. Úgy gondolom, hogy például egy nem teljesen kifejlett demokrácia esetében, hogy egy példát mondjuk sokkal nehezebb lenne ez. Tehát én úgy gondolom, hogy az átláthatóság az támogatandó, és több kérdésben ezt el is mondtam, de hát nem egyedül én döntök erről, mert van egy tárgyaló partnerem is, és a tárgyaló partnerem még nem erősítette meg a nyitottságát, de a magam részéről erre törekszem nem egyedül tárgyal az ember. És nagy a különbség az átláthatóság között, meg a között, hogy az ember a hátralévő kártyáit akarja felfedni. Ezt azért a tárgyalások vége előtt a legfontosabb ügyekben nem szokás megtenni, mert a számunkra a legkedvesebb kártyákat szívesen megtartjuk a végére. De hogy mi a nézeteltérések témája például, én nagyon nyitott lennék. Kedves kollégák, eltelt az idő, nagyon szépen köszönjük, és sajnálom, hogy néhány kollégának nem volt alkalma a kérdéseket feltenni, de legközelebb ők lesznek az első helyen. Köszönjük szépen a biztos úrnak, hogy eljött. Yes, definitely. Deep from Chinese. Full support.